Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mindjárt, mert 10 perc elmúlt 9 óra, úgyhogy kezdjük is akkor a napi rendünk megvitatását. A koordinátorok ülésének jegyzőkönyvét megkapták hogyha az ülés végéig senki nem jelez fenntartást vagy panaszt, akkor ezt elfogadtuk. Átérünk tehát most az első napi rendi pontra. Ezt tegnapról mára halasztottuk, és itt egy új alelnök megválasztásáról van szó, itt ebben a szakbizottságban. Még egyszer akkor megállapítom, hogy a ciklus elején az összes frakció megállapodott abban, hogy hogyan osztjuk ki a különböző helyeket. A szociáldemokrata frakció ebben a bizottságban lemondott egy alelnökről, Éppen ezért a néppártnak van itt egy alelnöke, a zöldeknek, az ALDE is jelölt egy alelnököt, a GUE és az EFD frakciónak is van itt egy alelnöke. Ez volt a megállapodás, akkor ez a szabály, konszenzus alakult ki annak idején itt a parlamentben, úgyhogy nem látok okot arra, hogy itt ebben a bizottságban ezt a konszenzust most a fejteteire állítsuk. Az új kollega, aki érkezett, Finnországban egy olyan párt tagja, amelyet nem nevezhetünk feltétlenül Európa hívőnek, lelkes Európa párti, kollégának, de hogyha egy másik kollega jelölt, lett volna jelölt, akkor ugyanez a szabály érvényesült volna, nevezetesen, hogy ez a finn kollega a szociáldemokrata pártból egy olyan párt tagja, amely szintén elvetette a Görögországnak és Portugáliának nyújtandó támogatást. Tehát ez itt nem számít most, most tartjuk magunkat a szabályokhoz, és a szabályok értelmében vagy közfelkiáltással választjuk meg ezt a kollégát, vagy pedig hat kollega benyújthat név szerinti szavazás iránti kérelmet, tehát titkosan szavazhatunk. Ki az, aki titkos szavazás mellett voksol? Hanu Maria. Köszönöm. Nos, azt hiszem, hogy szavazhatunk, nem feltétlenül kell titkosan szavazni, hanem közfelkiáltással is, vagy felemelt kézzel is szavazhatunk, és akkor ezzel így elintézhetjük. Nem tudom, hogy az elnök asszony hogy említést tett egy adott pártra vagy egy másikra. Ha már ezt megtette, akkor én is ezt röviden megtenném. Igaz, hogy bizonyos kérdésekben a különböző pártok hasonlóképpen jártak el a kampány során, de azért arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy bizonyos kérdésekben, mint például az idegengyűlölet vagy a fajgyűlölet, azért óriási a különbség köztünk, úgyhogy azt hiszem nem itt kell most vitát nyitni erről, de szeretem volna ezt leszögezni. És szerintem kész felemeléssel szavazhatunk, elnök asszony. Sajnálom de kész felemeléssel nem szavazhatunk, vagy közfelkiáltással választhatjuk meg az alelnököt, vagy titkosan szavazhatunk. A szabályzatban ez szerepel, én ezen nem tudok változtatni. Maria? nincs itt nálam a szabályzat, úgyhogy nem tudom, hogy az, amit ön állít, az így van-e, de hát bíznom kell önökben láttam, tapasztaltam, hogy mindig, amikor valaki szavazást kért, akkor szavaztunk. Más kérdés persze az, amikor azt kérjük, hogy titkosan szavazzunk, tehát elektronikusan a szavazókártyával. Ez az első alkalom, hogy valaki azt mondja nekem, hogy nem szavazhatunk így, hanem közfelkiáltással kell megválasztanunk a kollégát, akkor miért szavazunk? Ha egyszer úgy tűnik, hogy közfelkiáltással kell megválasztanunk a kollégát. Nem igazán értem, hát kénytelen vagyok megbízni önökben, de szeretném azért, hogy a jegyzőkönyvben rögzítsük, hogy ezt szeretném ellenőriztetni, mert szerintem ez a helyzet eh, egy eh, kicsit eh, sajátos. Maria. Egyértelműen ez szerepel a 191-es cikk második bekezdésében, ha a jelöltek száma megfelel az üres posztok helyének, akkor közfelkiáltással lehet, kikiáltással lehet megválasztani az illetőt. Azonban, tehát ha nem több jelöltről van szó, akkor azt szerepel itt, hogy vagy a, a bizottsági tagok egy hatoda, ha ezt kéri, akkor titkos szavazást tartunk. Tehát, hogyha találsz hat kollégát, akkor titkosan szavazhatunk. Maria, parancsolj! Azt hiszem, hogy az időt fecséreljük csak, de azért jó lenne ezt tisztázni. Az szerepel itt, hogy ha volna más jelölt, bármilyen más jelölt, mert adott esetben akkor jelöltet is állíthatunk, és akkor már rögtön két jelöltünk lenne. Nem tudom, nem vagyok jogszakértő, de amit azért szeretnék leszögezni, és gondolom, hogy demokratikusan ezt megtehetjük, hogy ha nincs egyetértés, ebben a pártban. Hát tudjuk, hogy itt nem a személyekről van szó, tudjuk ezt mindannyian, akik itt vagyunk, de ha valaki ö, jelezni tudja, hogy egyet ért vagy nem ért egyet, azt hiszem, hogy itt pusztán erről van szó. Hmm, annyit tehetek, hogy még egyszer felolvasom, mi szerepel a szabályzatban. A bizottság tagjainak egy hatoda kérelmezheti, hogy a szavazás titkosan folyjon. Hogyha talál hat olyan tagot, aki titkosan kíván szavazni, akkor ezt megtehetjük. Kérelmezett tehát a titkos szavazást? Benyújtod akkor ezt a kérelmet a titkos szavazás iránt? Szeretnél akkor így szavazni? Igen, rendben. Tehát ki az, aki egyetért a titkos szavazás felvetésével? Négyen ki ellenzi ezt, hát a négy sem elég, úgyhogy akkor meg se kell kérdeznem, hogy ki az, aki ellenzi, nem elég, hatan kellenek hozzá, akkor folytathatjuk, mehetünk tovább. Ez egy fontos pont volt. Akkor azt kérném, hogy a Sony kollega által szabaddá vált posztot helyettesítjük Terhu kollégával. Ki az, aki ezzel egyetért, akkor kérem, hogy közfelkiáltással jelezzék ezt. Kérném akkor, hogy foglaljon helyet, üljön oda Biszki kollega mellé, és akkor ezzel az első napi rendi pontot tisztáztuk. Áttérünk akkor a második napi rendi pontunkra, ez a tízes pont. A parlament állásfoglalása a 2012-es évi költségvetési tervezetről. Hogy mondja? Nem. Biszki úr mellé kérném, hogy üljön le, oda, ott foglaljon helyet. Ezt kértem. Hát nem úgy tűnik, mintha ez a kulturális bizottság lenne. Nos, tehát akkor a tizedik napi rendi pont a következő, amelyen folytatjuk a vitát. A 2012-es évi költségvetési tervezetről a tanács által módosított tervezet Lókegárd úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez a második év, hogy itt a szakbizottságban a költségvetés jelentéstevője vagyok. Tavaly sikerült a 18 milliós emelést elérnünk az életen áttartó tanulás és a sport területén. Ez fantasztikus eredmény. Sokan azt mondhatják, hogy ez nem elég, mások azt mondják, hogy ez egy lépés a helyes irányban, de és szerintem mindkét, mindkét félnek igaza van. Tavaly a kulcs szó a tárgyalások során úgy tűnik, hogy fennmaradt még erre az évre is, és korlátoznunk kell magunkat, tiszteletben tartva azt, hogy jó néhány tagállam gazdasági nehézségeket él meg. Szembe kell néznünk tehát a gazdasági nehézségekkel, ugyanakkor viszont azon kell küzdenünk, hogy emelni tudjuk a költségvetési sorunkat. Lewandowski biztos úr ezt a dilemmát igen helyesen írta le. Ő szerinte ez egy nagyon kényes egyensúlyteremtés a hatóság és a megszorító intézkedések között. Egyértelmű vált, hogy idén még inkább fókuszáltaknak kell lennünk a prioritásokat illetően, és ragaszkodni ahhoz, hogy megkapjuk a pénzt. Át kell csoportosítanunk néhány töbletet fontosabb költségvetési sorokra, amelyek különösen fontosak a 2020-as stratégia szempontjából. Mégpedig azért, mert ez a stratégia csak akkor lehet sikeres, hogyha erre áldozunk is. A tagállamoknak azonban nincs plusz forrásuk az oktatásra, és ez egyfajta ördögi kör. Ha most nem fektetünk az oktatásba, akkor ezzel a versenyképességünk romlik, illetve munkahelyeket veszítünk el a jövőre nézve. A 2012-es költségvetés jelentéstevője Bálcini asszony elkötelezett amellett, hogy a költségvetés megfeleljen a 2020-as célkitűzéseknek, így például az egész életen át tartó tanulás mint egyik legfontosabb prioritásunk támogatása mellett. Második évben ismételten elmulasztotta a bizottság, hogy plusz forrásokat biztosítson erre a célra. A másfél százalékos emelés ez nem felel meg a az inflációnak, tehát itt reál értéken nem lesz növekedés. És ugyanez vonatkozik a többi költségvetési sorunkra is. Az egyetlen egy soron lesz csak emelés, a Youth in Action, ahol 5 milliós 5 millió eurós plusz forrás lesz. Ez is hozzájárul a 2020-as stratégia célkitűzéseihez, de mint ahogy említettem, ez az egyetlen egy emelés idén több pénzt kell szereznünk az oktatásra, hiszen ez kulcsfontosságú a jövőnk szempontjából. Ennyit az általános tájékoztatásként, ami pedig az eljárást illeti. Az uh, új költségvetési eljárást tavaly uh, kezdtük meg a Lisszaboni szerződés követően, és hát eléggé zavarosra sikeredett. A karácsonyunkat is veszélybe sodorta, és a legutolsó pillanatban sikerült csak tető alá hozni a megállapodást. Idén ugyancsak eltérések vannak. A tanács nagyon későn nyújtotta be az álláspontját, és júliusba, júliusra lesz ez meg, amikor már majdnem mindenki szabadságon van. A konferencia úgy döntött, hogy a szakbizottságunk július 14-én fog dönteni. A költségvetés módosításokat csak angolul fogják benyújtani, hiszen nem lesz idő a fordítások elkészítésére. A Kulturális Szakbizottság jelentés tevőjeként horizontális megbízást kaptam, hogy tető alá hozzám az összes módosítást szeptemberig, és megtámadjam a költségvetést ott, ahol a tanács költs- csökkentést javasol. A költségvetés tervezet kapcsán ezt követően lesznek módosító határidők. A tanács lehet, hogy csökkenteni fogja a bizottság költségvetés tervezetét, ha ezt sikerül visszaállítani, akkor nem kell módosítókat benyújt, benyújtani, és erre vonatkozik a horizontális megbizatásom és az önök nevében. Hogyha változást akarunk a, költségvetés terve, a bizottság költségvetés tervezetéhez, akkor ezt angolul kell benyújtani, erről júliusban szavazunk, és szeptemberben megkapjuk a tanács szám adatait. Nem tudom, hogy ez egyszerűnek tűnik, azt hiszem, hogy nem, én igyekeztem értetővé tenni, ami pedig a költségvetéssel kapcsolatos véleményt illeti, ez egy rövid 5-6 bekezdéses szöveg lesz, amit július 14-én fogok előterjeszteni, és október 5-én fog szavazni a bizottságunk végezetül. A kísérleti projektek előkészületéről röviden. Előzetes jelzéseket kértek tőlünk. A szakbizottsági határidő múlt kedd volt, a titkárság június 1-ig fogja megküldeni a Költségvetési Szakbizottság titkárságnak a mi anyagunkat, majd tőlük visszakapjuk a megjegyzéseket. A pilot projektek előkészületeit normál költségvetés módosításként kell benyújtani. Ez egy fontos szempont, hogy elkerülhessük a problémákat. Végezetül pedig az én álláspontom szerint azon kell dolgoznunk, hogy az tartó tanulásra sikerüljön elérni az emelést. A sport tekintetében is valamit tennünk kell. Már vannak jó kísérleti projektek, és majd meg kell nézni, hogy egy-két javaslatban hogyan tudunk megállapodni olyan projektekben, amit az egész szakbizottság támogat. Ennyit kívántam erről szólni. Minél erőteljesebb a támogatás, annál nagyobb eséllyel tudunk sikeresen tárgyalni. és várhatjuk, hogy ambiciózusabb programot fogad el a bizottság a sport területén. A többi programot most nem említeném. Szerintem általánosságban igaz, hogy nem fogadhatunk el csökkentéseket egyetlen egy soron sem. A bizottsági tervezet szerint annak alapján úgy látom, hogy nekünk ezt az álláspontot kell képviselnünk, hiszen a mi költségvetés mindenféleképpen hozzáadott értéket jelent Európa számára a 2020-as stratégia szempontjából is, és ezek nagyon népszerű ügyek az állampolgárok szemében is, tehát szerintem jó esélyünk van. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni arra, hogy elégedettek vagyunk, lehetünk a bizottsági javaslatával, egyetértek azzal is, hogy át kell vinnünk. Nem tudjuk, hogy a tanács milyen változtatásokat akar, de foglalkoznunk kell vele. Hogyha a tanács hiteles akar maradni, de néha nem is törődik vele, hogy hiteles, akkor több pénzt kellene adnia az egyes területekre, tehát főleg az élethosszig tartó tanulásra. De rendben van lenne egy megjegyzésem. Hiszen nagyon sokan keresnek meg különleges alkalmak tekintetében. Ezek a special eventek, ezek a különleges alkalmak általában a sport területén jelentkeznek. De nem hinném, hogy a sporttal kapcsolatos megközelítésünk, hiszen tehát, hogy hogy ez a sporttal kapcsolatos megközelítésünk esetleg ne legyen a különleges alkalmakkal összeegyeztethető, hanem eh, ide inkább eh, kísérleti projekteket sorolhatnánk, amelyekből tényleg ki lehet később alakítani egy igazi sportprogramot. Ezek a különleges alkalmak azon eh, költségvetési sor alá kerülnének, amely tényleg ezt a nevet viseli, tehát különleges alkalmak, special events. Néhány kolléga már rákérdezett a sport eseményekre, mint például a Takkula kolléga tegnap, olimpiai játékok, vagy az Innsbrucki ifjúsági téli játékok. De igazából ne vegyük el az igazi kísérleti projektektől a lehetőséget, hiszen ez általában tovább tart, és nem egy egyszeri alkalom. Hogyha ilyen javaslatokat tesznek, és a határidő már adott, akkor a bizottságnak tényleg azt nyújtjuk majd be, terjesztjük elő, ami ténylegesen kísérleti projekt. Tegnap vagy tegnap előtt volt a határidő, és a titkárság, a bizottság ezen javaslatokat kapja, tehát a titkárság a bizottsághoz ezeket a javaslatokat juttatja el, és a legjobbakat pedig alkalmazzák is. Hát nincs sok értelme, hogy sok dolgot veszünk ide be, aztán semmi nem lesz belőle. Itt a tulajdonképpen szavazás előtt kellene erről szólni. És a különleges alkalmak témájáról szólva elmondanám, hogy ez egy tos történet, és erről majd szót ejtünk, hogyha a költségvetési tervről beszélünk, és ide sport eseményeket is bevehettünk. Most eh, Belet kolléga jelentkezett. Köszönöm, elnök asszony. Támogathatom azt, amit mond, a frakciónk is támogatja. Amit eh, Malten Lokegoa mondott, tehát eh, támogatjuk, eh, és a leglényegesebb politikai területek pedig az EU 2020-as stratégiában is szerepelnek, és ezeknek kell garantálni a finanszírozását. Tehát a média, ifjúsági csere, az élethosszítartó tanulás, és így tovább. Szerintem még többet kellene befektetnünk ebbe a politikai témába, hogy elérjük a 2020-as céljainkat, és hogy hitelesek maradjunk. Tehát új képességek, új munkahelyek teremtés. És itt kell garantálni, hogy a finanszírozás megfelelő úton legyen. Kár, hogy nincsen sport költségvetés, itt előkészület intézkedések kivételével de ahogy az elnök is mondta, egyetértek ezzel, és jelzésről van szó, hiszen a több éves projektek előkészítése már zajlik, nagyon sok szóbeszéd van, szerintem pedig azért kell tevékenykednünk, hogy egy teljes értékű programot hozzunk létre a sport számára, hiszen ez egy nagyon hatékony módszer a határokon átnyúló együttműködés érdekében is és a sport segít az egészségügyi problémák leküzdésében is. Tehát mindenképpen szeretnénk kihatni a jelenlegi költségvetési struktúrára. Az elmúlt években is bizonyítás nyert, hogy ez jól működik, az tartó tanulás, az ifjúság, a jövőben is tartsuk magunkat ehhez, és próbáljuk elkerülni, hogy ezeket a dolgokat összekeverjük. Szerintem a jól működő struktúrákat a jövőben is meg kell tartani. Azonban a frakcióm támogatja a jelen javaslatot. Frau Pagliadeli. Adeli asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Szeretném kijelenteni, hogy A általános költségvetés tekintetében ugyanaz a helyzet. Ahogy eh, Lokegór úr most elmondta, ő már másodszor volt előadó ebben a tekintetben, és eh, másodszor vezek részt ebben az eljárásban. Nem értem teljesen a dolgot, de otthonról hoztam magammal egy kis költségvetési tapasztalatot. És eh, nagyon fontos, hogy elérjük azokat a célokat, amit az előttem szólók említettek, és teljes mértékben csatlakozom is hozzá. Itt a hármas rész, a kultúra és az oktatás is ide tartozik. Itt az az össz költségvetés 1,2 százaléka. A család pedig 0,5 százalékot kapnak az összköltségvetésből. Ennek meg kell változnia. Most gazdasági válságban vagyunk, és görögként teljes mértékben értem, sőt nagyon jól is értem, hogy mi történik, azonban ezt a pontot nem szabadna elfelejtenünk. Hiszen itt olyan témákról van szó, amelyek foglalkoztatnak minket itt a bizottságban. Ezek olyan témák, amelyek tényleg fontos. Kultúra, oktatás, és ezek konkrét hozadékkal járnak. Éppen ezért lehetőséget kell találnunk, hogy forrásokat tudjunk lelni ezen területek számára. Lényeges az, hogy olyan programok, mint az Erasmus vagy az Erasmus Mundus, az egész életen át tartó tanulást szolgálják, és az ifjúság akcióban. A mozgásban az ifjúság program is megfelelő támogatást kapjon. Tehát ez a Youth in Action, ez a mozgásban az ifjúság is tartozon ide. A média program sajnos nem kapott járulékos forrásokat, az európai mozi is ide tartozik. Szerintem valamilyen lehetőséget kellene találnunk, hogy erősítsük ezt a területet. Hiszen eh, látjuk, hogy az általános kultúra tényleg nagyon jó eszköz lehet a külpolitika folytatására, vagy a verseny erősítésére. Tehát ezeket a területeket mindenképpen támogatni kellene. A kultúra ténylegesen egy olyan terület, tehát a kultúra és az oktatás olyan terület, amely Európa jövője számára döntő fontossággal bír. És a polgárokat mindenképpen aktiválnunk kell, hogy tényleg részt vállalhassanak ilyen programokban. Fontos az, hogy a pénzt megfelelő módon hasznosítsuk. Tehát ezen a területen, ami tehető, az jó az Európai Unió számára és Lokegor úrral pedig eh, együtt fogok működni, és remélem, hogy elérjük céljainkat. Köszönöm szépen. Fiszhez kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Lokegor úrnak szerettem volna megköszönni a munkáját. Ez eh, egy elég hálátlan téma, sohasem egy nagy, sohasem különösebben hálás feladat ezt elvégezni, úgyhogy ezért külön köszönettel tartozunk. Természetesen nem volt időm arra, hogy milyen szántan tanulmányozzam mindezt még, úgyhogy konkrét javaslatot még nem tudok most megfogalmazni. Ugyanakkor szerettem volna hangsúlyozni, amit Belett kollega is mondott a sportra vonatkozóan. Nekem is úgy tűnik, hogy a, nem lenne szabad elfogadnunk olyan kísérleti projekteket, amelyek éves jellegűek, hiszen erre vonatkozóan már most is van egy külön költségvetési sor az éves különleges rendezvényekre vonatkozóan. Litvániában ugye volt ilyen, és tegnap előtt is tájékozottam pontosan erről. Azt hiszem, hogy ebben az esetben erre a különleges rendezvényekre vonatkozó költségvetési sort kellene alkalmaznunk, de úgy gondolom, hogy a kísérleti projektek olyan projektek kellene, hogy legyenek, kellene, hogy, legyenek, hogy például, hogyha 2014-ben már eléggé érdekesek ahhoz, hogy az általános költségvetést alkalmazzuk rájuk, akkor ezt kellene megtennünk. De hát ugye szűkösek a forrásaink, és ezeket a lehető legjobban kellene kihasználnunk. Ez a véleményem, de még egyszer mondom, hogy köszönöm Lokegor úrnak az erőfeszítést, hogy minél jobb költségvetés legyen a kezünkben. Köszönöm, Hannu. Köszönöm szépen, elnök asszony. szeretném elmondani, hogy nagyon büszke vagyok, és örülök is ennek a jó munkának, és igazából nincsen konkrét megjegyzésem, de megalapítottam, hogy az az irányultság, amit mondott az elnök asszony, ugyanarról szól, amely a véleményünk szerint is prioritás. És a költségvetés készítés akkor hangsúlyozni kell. Amit még szeretnék eh, említeni azok a különleges események. Valahogyan eh, gondoskodnunk kellene arról a költségvetésben is, hogy eh, itt kettő olyan esemény van, amely a sporthoz kapcsolódik. És mindenképpen támogatni kellene. Tehát ezek a, ez a fiatalok téli játéka, illetve az olimpiai játékok. Tehát ez a fiatalok számára rendezendő esemény Romániában lesz, és tényleg a sportot kapcsolódik ez. Viszont a probléma az, hogy a sportnak nincsen saját költségvetése, és az lenne az ideális, hogyha a sportnak egy saját költségvetése lenne, de most nincsen. És amíg nincsen, a bizottságunknak gondoskodnia kellene arról, hogy ezek olyan események, amelyek tényleg nagyon fontosak hogyha le akarjuk küzdeni a rasszizmust, vagy hogyha harcolunk az emberi jogok érvényre jutásáért. Tehát ezek a dolgok nagyon fontos jelentőséggel bírnak a fiatalok számára, hiszen a fiatalok megszokják ezt, és örülnek, örömet szerez számukra az, hogy közösségben lehetnek a sport segítségével. És uh, igazából erre van szükségünk, erre az együttműködésre. És kettő dolgot szeretnék még kihangsúlyozni ebben a tekintetben. Tehát a bizottságunknak meg kellene találni azt a módot, hogy támogassuk ezeket a dolgokat. Tehát mindenképpen ezeket a pilót, ezeket a kísérleti projekteket kellene prioritálni. Köszönöm, köszönöm. Lákin asszony. nálunk is óriási költségvetés lefaragásokra volt szükség. Ha megnézzük a költségvetéseket, akkor az emberek azt mondják, hogy az oktatással nem foglalkozunk, én nem látom, indokolnak a növekedés. De nem lenne reális az 5%-os növekedést megcélozni, hiszen most függetlenül a nálunk uralkodó helyzet. ugyanis mindenkit nagyon érzékenyen érintenek ezek a lefaragások ezeket a döntéseket meg kell hozni, és én azt kérem a tagoktól, hogy vizsgáljuk meg a tanács javaslatát, vizsgáljuk meg a tagállamok igényeit. És úgy kéne a kiadásokat meghatározni, ami illeszkedik a nemzeti költségvetésekhez is. Úgy kell kialakítani ezeket a sorokat, hogy valóban értéket teremtsünk, és hogyha a növekedést akadunk, akarunk egyes területeken, akkor a prioritásokat is át kell rendezni. És biztosítani kell, hogy valóban azt finanszírozzuk, amit akarunk. Az elvárásokat például a sportterületén igen nagy mértékben megemeltük, és lehet, hogy ez lesz a prioritásunk, akkor viszont úgy kéne forrásokat találni, hogy átcsoportosítunk, vagy illetve a prioritásokat átrendezzük más sorokhoz képest. Köszönöm szépen. Akkor Bernard Nautz úr itt van? Parancsoljon. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Úgy látom, hogy széleskörű lehet a támogatás a bizottsági javaslat iránt, hiszen azt hiszem, hogy itt egyensúlyba hozzuk a megszorító intézkedéseket egyfelől, és azt, amit a növekedés érdekében tenni tudunk. Láthatjuk itt a bizottságban, hogy a több éves tervezést betartjuk, tehát nincsenek a több éves tervezéshez képest lefaragások. Ezen a területen tehát ezt nem tettük meg, és ami a konkrét dolgokat illeti, a Youth in Action program elhangzott, ugye ehhez hozzátettünk 5 milliót, más különben nagyon furcsa lett volna a helyzet. A korábbi években növekedés volt megfigyelhető, és akkor most csökkenést tapasztalhattunk volna, ez pedig azt hiszem, hogy rossz benyomást keltett volna úgyhogy 5 millióval ezt a keretet emeltük, hogy a folytonosságot biztosítsuk. Tehát ahogy elmondtam, az átfogó költségvetés azt hiszem, hogy realisztikus, azért örvendek az itt elhangzottaknak, tehát hogyha a tanács arra, azt, tenne kísérletet, hogy ezen költségvetési sorokat lefaragná, akkor önök támogatnának bennünket. A bizottság ugyanis ezeket az összegeket minimális összegeknek tekinti. Szintén Említette Lókegard úr, hogy az élethosszig tartó tanulást támogatná a források emelésével, ezt egy jó választásnak tekintjük. A Youth in Action programot emeltük, az élethosszig tartó tanulás pedig egy olyan program, amely egyértelmű többletértéket képvisel, és ennek meglehetősen közvetlen hatása van a különböző célkitűzésekre az EU 2020-as stratégiában, tehát azt hiszem, hogy ez további támogatást igényel. Ami pedig a sportot illeti, ez nagy érdeklődésre tartott itt számot a bizottságban, ahogyan az lenni szokott. Örvendek annak, amit elmondott elnökasszony, ugyanis ha már amúgy is szűkösek lesznek a forrásaink, akkor ezeket valós fellépésre kellene szorítanunk, mert így jobb esélyünk van arra, hogy hosszú távon ezen a területen változtatást eszközölhetünk. Mindig jó érvek, érveket találhatunk a konkrét fellépés mellett, de természetesen készek vagyunk arra, hogy megfontoljuk az esetleges változásokat az előkészítő intézkedésekből kiindulva, az eddigi évek tapasztalatait levonva, megnézzük, hogy mit tehetnénk még, és 2014 után remélhetőleg egy állandó sportprogram is lesz majd. Ugye a döntés ebben a tekintetben még nem született meg, néhány hónapon belül majd látjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye. Tehát ezzel kapcsolatban ugye hangsúlyoznám még egyszer, hogy a legtöbb programot támogatnunk kell, de azt hiszem, hogy tényleg néhány alapvető dologra kell összpontosítanunk a figyelmünket, a sport, az élethosszig tartó tanulás, választása az minden bizony a helytálló. Köszönöm. Lokegard úr? Igen. Néhány észrevételt tennék még az elhangzottakkal kapcsolatban. Természetesen én is támogatom azt a stratégiát, amelynek értelmében ugye a hosszú távú értékeket kell előtérbe helyeznünk a kísérleti projekteknél. Ehhez azonban hozzátenném, annak kapcsán, amit Takula kollégám már mondott, hogy valóban ezen rendezvények kapcsán fontos, hogy egy helyszínt találjunk számukra, még mielőtt az új keret eh, létrejönne. Ugye fogy az időnk, már ami az előkészítő intézkedéseket illeti, most eh, vagyunk a harmadik és egyben az utolsó évben is. Egyetemű, hogy eh, szükségünk valami olyasmire, mint ami az elmúlt két évben létezett, még mielőtt elindítanánk ezt a több éves keretet. Remélhetőleg itt ebben a bizottságban meg tudunk állapodni egy jó megoldásban, minden bizonyal erre képesek leszünk. Azt hiszem, hogy széles körű a konszenzus, ami ezt a megközelítést illeti, és ez örvendetes, és ígérem önöknek, hogy komoly erőfeszítést teszek majd, hogy, mint mindig, megszerezzem a pénzt ehhez. Annyit tennék még hozzá, egy információt, ugye a marzsokról nem tettem említést, ez az egy a fejezetben 150 millió, és a 3B-ben ugyanannyi, mint tavaly, 15 millió a marzs. Ez hát nem különösebben sok, de meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni még. Köszönöm. Köszönöm, Lokegard úr és még arra szeretnék visszatérni, hogy ezt a dokumentumot mindenki megkapta. A Kulturális Bizottság 2012-es költségvetési eljárása. Ez egy nagyon hasznos dokumentum. Először is láthatják ebben, hogy hogy néznek ki a különböző költségvetési sorok. Másodszorban azt is láthatják, hogy az Európai Bizottság mit javasol, és egy leírást is találhatnak, tehát azt hiszem, hogy ez tényleg felhasználható ez a dokumentum. Ebből látszik az is, hogy a Költségvetési Bizottság mit írt az élethosszígtartó tartó tanulása kapcsolatban az ő dokumentumokba. Tehát nagyon hasznos használni ezt a dokumentumot érdemes a, köz, a következő költségvetés megszületéséig használni ezt, úgyhogy erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Az elején elfelejtettem ezt, úgyhogy itt a kollégám a titkárságtól emlékeztetett erre. Ez nagyon fontos tehát, és McClarkin asszony hozzászólásával kapcsolatban szerettem volna azt elmondani, hogy tulajdonképpen egy ellentmondást véltem felfedezni az ön hozzászólásában. Először azt mondta, hogy igazából semmit nem szabad tennünk, mert hogy a tagállamoknak nincs pénzük, de aztán azt mondta, hogy ahol többletértéket látunk, ott kell fellépnünk. És úgy gondolom, hogy amit mi teszünk, ott mindenképpen többletérték létezik. Tehát itt nem luxusról van szó. Éppen ezért azt hiszem, hogy a megfelelő oldalon állunk. Tudom, hogy az ön hazája nagyon sokat spórol, de a az oktatás témájában nem lenne szabad spórolnunk, hiszen a kultúráért fel kell lépnünk. A King's Speech eleve nem született volna meg, hogyha a médiaprogramból ezt a filmet nem támogatták volna. Tehát azt hiszem, hogy azért mindenkinek szem előtt kellene tartania, hogy a nemzeti érdekek fontosak, ugye nem csak az oktatást és az ifjúság érdekeit kell szolgálnunk, hanem a kultúrát terjesztenünk kell, még a brit kultúrát is. Jó, hölgyeim és uraim, a napirendi pontunk végén tartunk most, úgyhogy igazából 10 órakor kellene kezdenünk a meghallgatást. Hogyha senki sem ellenzi ezt, akkor előbbre hozhatnánk, de még mielőtt ezt megtenném, mm, szeretném megkérdezni, hogy a tegnapi koordinátori üléssel kapcsolatban van-e fenntartás? Nincs. Akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük, és most feltenném a kérdést, hogy ellenzi -e valaki azt, hogy már most elkezdjük a meghallgatást? senki sem ellenzi ezt, senkinek nincs fenntartása, akkor elkezdjük a, az oktatás és a hátrányos helyzetű ifjúsággal kapcsolatos meghallgatásunkat. Ehhez a meghallgatáshoz különböző személyiségeket hívtunk meg. Itt van például Jamila, Jarmila Brozikova, aki egy középszintű, egy középiskolában tanít, a cseh köztársaságban. Hol is van? Hol van? Nem látom. Hol van a vendégünk? Brozikov asszony itt van a teremben? Nincs még? Nincs még itt? Itt van, vagy nincs? Rendben, köszönöm szépen. Akkor Marie Donnellan Griffin, ő pedig a Dublini Oktatási Bizottságtól érkezett. Ez egy olyan körzet, amely 25 hátrányos helyzetű körzetben jelenlevő iskolát képvisel. Itt van, itt van, igen, rendben van. És Helen Tervány, aki az IMC hétvégi iskola alapítója Hollandiában, és Murad Maidi is a vendégeink közé tartozik, ő pedig a European Youth Forum Ausztria képviselője itt van a körünkben, mert ha nincs, akkor nem tudunk elkezdeni, akkor mégiscsak várnunk kellene 10 óráig, akkor tartunk egy 10 perces szünetet, és 10 órakor folytatjuk, mert úgy tűnik, hogy nincsenek itt a vendégeink érthető módon, hiszen úgy volt, hogy 10 órakor kezdjük a meghallgatást, tehát nem is akarok okolni senkit, akkor mindenki igyon meg egy kávét, és utána találkozunk 10 perc múlva. Kérem, jöjjenek vissza. Interpreters. Cher ami, asseyez-vous. Kedves barátaim, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Wenn die da hinten sitzen, kann man sie gar nicht sehen. So, ich darf dann die Anhörung zu dem... Akkor szeretném az oktatás és hátrányos helyzetű ifjúság nyilvános meghallgatását megkezdeni. Nagyon örülünk, hogy Jarmila Brozikova a Cseh köztársaságból, Marie Donnellan Griffin Írországból, Helen Tervén Hollandiából, és itt van, illetve még egy ifjúra várunk, Murad Mahidire Ausztriából, az Európai Ifjúsági Fórum képviseletében, és Aram Pokoni a bizottság részéről egy újabb fiatalember, aki velünk van, ő a Comenius program felelőse. Nem 2013 után kíváncsi vagyok, hogy szükség lesz-e még a Komeinészra, de majd erre visszatérünk. Tehát akkor megkezdjük a meghallgatást, minden szakértő 10-10 percet kap, és ezt követően aztán kérdésekre fordítunk még kb. 20 percnyi időt, és kérem a kollégákat, hogy összefogottan, koncentráltan, tömören fogalmazzanak, nem kell most itt minden problémát megoldani, és utána megadom a szót a bizottságnak. Még egy technikai jellegű megjegyzés. A meghallgatást interneten közvetítjük, a kamera automatikusan a hozzászólóra, a felszólalóra irányul. Éppen ezért kérek mindenkit, hogy akik nem, éppen nem beszélnek, azok kapcsolják ki a mikrofont. És tehát még egyszer a kamera át fog pásztázni a beszédet befejezőről. És most tegnap már többször szóltunk arról, hogy a 2020-as stratégiában az oktatásnak nagyon erőteljes szerepe van, az ifjúságnak, a iskolát korábban az iskolából kiesők, vagy korai iskola elhagyók arányát 10%-ra kell csökkenteni, és a speciális nehézségekkel, igényekkel rendelkező gyermekek integrációját is szeretnénk elősegíteni, illetve a iskolai kieséseket szeretnénk csökkenteni. Tehát akkor kezdjük meg. Először is Jármila Brozikova, cseh köztársaság, a szakközépiskolák szervezetének képviseletében. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Én idegen nyelvet tanítok, Komoricban egy vendéglátó ipari iskolában, középiskolában 300 kilométerre Prágától és 200 kilométerre Bécstől szellemi fogyatékos gyermekekkel foglalkozunk. Egy átfogó európai projektben dolgozom a szellemi fogyatékos gyermekek kapcsán a speciális igényű gyermekek oktatását 2006-ban integrálták a mi iskolánkba. A fogyatékkal élő gyermekek eh, integrálása egy viszonylag eh, új fejlemény. Gyakorlatilag a kommunista rezsimben eh, az ilyen gyermekeket elrejtették külön intézményekben, elvették a családjuktól. A rendszer azt állította, hogy a szocialista társadalomnak ilyen jellegű problémái nincsenek. Az 1900 89-es pucsot követően a helyzet megváltozott. A fogyatékkal élő gyermekeket kimozdították ebből az illegális helyzetből, és a lakossággal is egyre inkább tudatosítottuk, hogy az ilyen gyermekeknek együtt kell élni velünk. Ugyanakkor viszont az anyagi helyzeten nem sok javulás, helyzetben nem sok javulás történt. Itt nem halat kell, hogy képletesen szóljak adni nekik, hanem a horgot, illetve a felszerelést, hogy hozzáférhessenek az oktatáshoz. Mindenkinek joga van az oktatáshoz, így a súlyosan károsodott vagy súlyos fogyatékkal élőknek is. Az alapoktatás Van, vannak részleges eredmények. Miután tudom, hogy szorít az idő, itt most az alapoktatásról nem kívánnék szólni, hanem sokkal inkább arról szólnék, hogy a középiskolai rendszerbe hogyan integráljuk a fogyatékkal élő gyermekeket. A statisztikák szerint a szellemi fogyatékkal élőknek mindössze 15 százaléka tudja elvégezni az általános iskolát, és 15-17 százalékuk ismétli meg, vagy illetve évismétlő. Ha viszont nem végzi el az általános iskolát, akkor valamilyen gyakorlati képzésben részesülhet két évig, ezt követően kertészetet tanulhat, vagy takarítóként. És ott maximális tudást szerezhet. Ugyanakkor viszont elég paradox módon a középiskolák, szakiskolák a fogyatékkal élő fiataloknak ugyan lehetőséget nyújt az integrációra, egyelőre azonban az ilyen gyermekek nem mehetnek a középiskolába, ugyanis nem tudnak megfelelni a felvételi vizsgán. A mi iskolánk egy kísérletet kezdett, egy nemzetközi iskola fejlesztési program keretében, a Comenius keretében, Resto du Handicœur címmel Franciaországban és másút is együttműködünk hasonló iskolákkal. A mi iskolánk tette meg az első lépéseket az ismeretlen felé. Arra törekszünk, hogy megkönnyítsük a Down szindrómában szenvedő gyermekek számára az oktatást a vendéglátóiparban, és ezzel megnyissuk számukra a munkavilágát. Miért pont a downkoros gyermekekre koncentrálunk? A szellemi fogyatékosok közül ők azok, akik leginkább alkalmasak erre a tevékenységre. Itt speciális technikai ismeretekre nincs szükség, vagy kézügyességre, ugyanakkor ők nagyon jól tudnak bánni az emberekkel, mosolygósak, közvetlenek, tehát éttermekben kiválóan megállják a helyüket. Ezen kívül az élet tartamuk is meghosszabbodott lényegesen az orvosi vívmányoknak köszönhetően, Az, a városunkban van egy speciális központ, a, amely egy dankóros gyermeket kiválasztott a szülők beleegyezésével a, egy speciális képzési programba. A célunk az volt, hogy beiskolázzuk. Ez egy, ha úgy tetszik, kísérleti tanuló, aki három évig pincérként tanult egy tanárral, A harmadik évben pedig már egy étteremben dolgozott, és annyira sikeres volt, hogy új vendégeket is vonzott, elsősorban fiatalokat. Óriási előrelépést tettünk. Kiváló volt az asztalok megterítésében, sőt, még koktélokat is tudott készíteni, és gyakorlatilag eh, utánozta, amit a kollégái tettek. Ugyanakkor leszokott eh, eh, leszokott olyan rossz szokásokról, mint például, hogy belenézzen valakinek az arcába, miközben eszik. Megtanulta a számítógép kezelését is, sőt, rövid látogatást tett Olaszországban és Franciaországban is. és nagyon jótékony hatása volt a jelenléte az osztályra, osztálytársaira, illetve általában az iskolára. Mindenki igyekezett neki segíteni, nagyon megszerették. Ugyanakkor viszont megtanította nekünk, hogy hogyan legyünk érzékenyek az ilyen problémákra. Amikor a projekt lezárult, akkor egy kérést kaptunk, hogy folytassuk, ugyanakkor sajnálatos módon ezt el kellett utasítani, hiszen a fiú visszament az eredeti intézménybe, és sajnálatos módon visszaszokott a régi rossz szokásaira. Megpróbáltunk egy szerződést szerezni neki egy vállalatnál, a cseh törvények értelmében a szerződés képességnek vannak bizonyos feltételei, amit ő nem tudott teljesíteni. Aztán a munkaügyi minisztériumnál pályázott meg egy állást, védett munkahelyre lenne szüksége. A tanárai legalább visszaengedték az iskolába, hogy együtt dolgozzon a, az osztálytársaival. Az iskola igazgató úgy döntött, hogy visszafogadja a gyermeket az iskolába előkészítő tanfolyamokra, illetve hogy külön rendezvényeken segítkezzen, tehát hogy hasznosíthassa a tudását. Ezt a projektet egyébként a helyi sajtóban is ismertettük. Elsősorban azon szülőket megcélozva, akiknek a gyermekei szellemi fogyatékosok, és megpróbáljuk arra ösztönözni őket, hogy küldjék nyugodtan a mi iskolánkba a gyermekeinket. Azonban nem mindenki reagált erre pozitívan. A azt várjuk, hogy a kormány központi szerepet ad iskolánknak a <clears throat> gyermekek integrálása területén az általunk oktatott szakterületen. A munkaszerződést a munkavállaló jogi tehát jelen esetben a gyermek jogi képviselője írja alá, azzal, hogy a munkavállaló visszatérhet az iskolába, hogy tovább képzést kapjon. Más szálloda vagy vendéglátóipari iskolák is most már elkezdik követni a mi tapasztalatainkat. Mindannyian tudjuk, hogy a szellemi fogyatékosok nagyrészt hozzájárulhat ha nem is árulhatnak nagy mértékben hozzá a gazdaságok növekedéséhez, de minden esetre sokat tehetnek a gondolkodásmódunk megváltoztatásában, illetve a világ megváltoztatásában. Megtaníthatnak minket toleránsabbnak lenni, amitől kevésbé lesz veszélyes ez a világ. Köszönöm szépen, Brozikova asszony. A cseh kollégák remélem, hogy erősebben koncentrálnak majd ezekre a problémákra. És a cseh parlamentben is remélem, hogy kapok annyi figyelmet, mint az európai parlamentben. Igen, én beszéltem a cseh kollégákkal, ezt akartam mondani. Tehát mindenképpen fogok a EP e cseh képviselőivel beszélni, és megkérem őket, hogy egy kicsit azért foglalkozzanak ezzel a platformmal. Itt egy technikai problémáról van szó, arról, hogy a fejekben mi van. De mindenképpen beszélek velük. Donella Griffin a következő felszólaló. Jó. Én Dublinból érkeztem, és a szakképzési bizottságot képviselem. Itt Dublinban ugyanolyan tantervünk van, mint a többi iskolának. Tehát 26 középiskola létezik az országban, amelyek foglalkozok ilyen problémával. És a 10 iskolánk úgynevezett hátrányban szenvedő iskola a Dublini megyében lassabban jó. Hisz tanár vagyok, és valószínűleg ezért beszélek ilyen nagyobb sebességgel. Tehát a Dublin megyei VEC 8 további hátrányos helyzetűkkel foglalkozó iskoláknak a partnere. És ezen kívül a nem fogyatékkal rendelkező iskolák szövetségében is tanácsadó szerepet vállalunk. És a saját tapasztalatot szeretném most megosztani önökkel. Az Európai Unió nagyon tág programot szabott meg a Lisszaboni szerződés tekintetében, és itt két kulcs szót mondani. Ez az oktatás demokratizációja és a szociális befogadás a befogadóbb oktató rendszerre, nagyon sok érintett számára a politikai célok egyik fő szereplője. A PISA jelentés is eh, azt szorgalmazza, hogy az iskolarendszerek legyenek befogadóbb jellegűek. A mi társadalmunk egy nagyon gyorsan változó társadalom, és főleg az elmúlt 30, tehát a 20. század elmúlt 30 évében nagyon sokat tettünk a befogadás értekében. Az oktatási és az osztály mobilitás célkitűzései soha nem voltak aktuálisabbak. A 90-es évek közepétől Írország óriási gazdasági növekedést könyvelhetett el. És nyilván az ír munkaerőpiac az oktatásba történő befektetéseknek is köszönhette ezt a növekedést. Így most itt az ideje, hogy a szegénység ellen fellépjünk, és az osztálykülönbségeket megszüntessük az oktatáson belül. Írországban nagyon nagy a jövedelmek közötti különbség, és ez a lakóhelyben is megmutatkozik. Azt látjuk, hogy az etnikai kisebbségek körében is nagyon erősen jelen van a szegénység. És Írországban a középiskolákban tanulók fele iskolát vált. Tehát azt látjuk, hogy igazából az a norma, hogy elmennek más iskolába. Főleg a középosztályra jellemző ez. Egy 1999-es tanulmány azt mutatta, hogy a gimnáziumok, illetve a középiskolák 50%-ába a középosztály gyermekei jártak, és a szakképzéssel foglalkozó iskolákban csak is, a közép, csak is 25%-os volt a középosztály aránya. Ez viszont azt jelenti, hogy a szakképzés helyzete megváltozott, hiszen a szakképzéssel foglalkozó iskolákba most többen jönnek a középosztályból. Most nézzük meg a különleges igényekkel rendelkező gyermekekkel foglalkozó iskolák integrációs politikáját. Az 1990-es évek óta aktuális ez a probléma, és az 1998-as oktatási törvény szabályozza, és a helyzetet is írja elő, hogy a fogyatékossággal élők is megfelelő integrációs politikával rendelkezzenek. Így most a fő célkitűzésünk az, hogy befogadó középfokú oktatást valósítsunk meg Írországban. És mindenki tudja most, hogy Írországban most kevesebb forrás áll rendelkezésünkre, mint korábban. A jelenlegi gazdasági helyzetben sokkal égetőbb a probléma. Azonban azt láthatjuk, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek közül egyre többen vesznek részt a, az átlagos iskolákban. Egy kicsit más a helyzet, mint a cseh köztársaságban, hiszen bármely fogyatékossággal élő gyermek részt vehet a fősodor iskoláiban. Az Oktatási Minisztérium a jelenlegi épületek átépítését is támogatja, amennyiben szükséges. Azok, akik több mint egy fogyatékossággal élnek, ugyanígy lassabban? Um, I, I would just, uh, I, I'm also from the southwest of Ireland, a place well, oh, called... Really... Tehát, ó, felolvas, felolvas. Tehát teljesen mindegy, hogy mit csinál, maga, maga felolvas. Egy, tehát egy picit, tehát hogy érthetőbben beszéljen egy kicsit. Tehát nem, nem kell mindent felolvasni. Rendben. Csak azt szerettem elmondani, hogy egy Kerry nevű helyről érkeztem, és ott nagyon gyorsan beszéli. But the difficulty is with children who have special... Tehát most a különleges szükségletekkel rendelkező gyermekek eh, nem jutnak el mindig az érettségig, és eh, így nem kapják eh, ugyanazt a bánásmódot, mint a többiek. 2008-ban, és ez már visszamegy arra, erre a multiplikátor hatásra. És az oktatási minisztérium elrendelte, hogy dolgozzák át az iskolába jutás feltételeit, és a szakképzés viszont sokkal áteresztőbb, hiszen a gimnáziumoknál sokkal nagyobb számban tanulnak különféle szakmunkás képzőkben fogyatékossággal élők. Mivel nagyon sok változás volt, nagyon sok törvény változott meg a 21. század elején. Nem, nem volt idő arra, hogy az iskola rendszert előkészítsük arra, hogy a fogyatékossággal élőket is felvegye. Ebben a tekintetben még képzési, továbbképzési munkára is szükség van. Amennyiben a középfokon tanulnak a fogyatékossággal élők, az iskolák integrációval foglalkoznak, ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen befogadók, hiszen a teljes befogadó iskola azt jelenti, hogy meg kell változtatni a politikát. És úgy kell megváltoztatni, hogy a fogyatékossággal élők is illjenek, illeszkedjenek az oktatásba. Így ebben a helyzetben nagyon nehéz dologról van szó, óriási problémák vannak, hiszen gazdasági nehézségek közepette kell ezt a befogadó politikát megvalósítani and underachievement which you're discussing here today. There has been a... Már sok éve felismerésre került, hogy a fogyatékossággal élők támogatására külön források és külön programok kellenek. Írországban körülbelül 800, illetve 1000 gyermeke nem jut át a középfokú oktatásba, és sokan vannak azok is, akik semmilyen iskolai végzettséget nem szereznek. Ez az összes diák 2,3%-a. És most egy DES nevű programot állítottuk össze, ez pedig azt jelent, annak a rövidítése, hogy esélyegyenlőséget az iskolákban. Így külön forrásokat különítenek el a fogyatékossággal élők integrációjára. Tehát van otthoni oktatásra forrás, hogy a szülők tanítsák a gyermekeiket, a különféle állami hivatalok is együttműködnek az iskolával és a szülőkkel. A célunk pedig az, hogy megszüntessük az analfabetizmust a fogyatékossággal élők körében is. A kutatások azt mutatják, hogy rejtett tényezők is hozzájárulnak ahhoz, hogy diszkriminálják a diákokat. Azonban a felügyelők ezekkel is foglalkoznak. Nehézség az, hogy a minisztérium úgynevezett ifjúsági központokat hozott létre azok számára, akik 16 évesnél idősebbek és nehézségek rendelkeznek az oktatásban. Így a 16 évnél fiatalabbak is kikerülnek az oktatási rendszerből, és pillanatnyilag még nincsen program arra, hogy hogyan tartsuk őket az iskolában. Tehát ez az ifjúsági központ nagyon hasznos lehet. Az ír oktatási minisztérium nemrég kihozott egy statisztikát, amely azt mondta, hogy soha nem volt magasabb az iskolát korán elhagyók száma, mint most így nagyon nehéz a helyzet, hiszen munka nélküliség van Írországban is, és minél magasabb szintre jutnak el az oktatásban a gyermekek, annál több esélyük van, hogy a munkaerőpiacon munkát találjanak. Itt a DES program résztvevő iskolákban alacsonyabb volt az iskolák korában elhagyók száma, viszont magasabb volt a fiúk száma, mint a lányok száma. Ez a jelentés azt igazolta, hogy a különleges DES kezdeményezésre szánt források meg tudták akadályozni azt, hogy nagy számban elhagyják az iskolát. Azonban a harmadik szintre jutás még mindig nehéz bizonyos lakossági csoportok számára, és ide tartoznak a fogyatékossággal élők is, tehát például az egyetemen tanulók. Tehát most végezetül azt szeretném elmondani, hogy az ír oktatási rendszer még mindig szegregált, tehát például a nemek tekintetében az iskolák 35%-a még mindig csak fiú vagy lányiskola, ide tartozik a vallási szegregáció is, és a legsebezhetőbbek is még mindig szegregáltak. Mindenképpen meg kell változtatni a gondolkodást. Hogyha megnézzük a szociális, az etnikai és a nemi szempontokat, akkor látjuk a szegregáció jelenlétét. Tehát több etnikai kisebbség és több fogyatékossággal élő tanuló integrációjára van szükség az iskolákban. Így mindenképpen az ellen kell fellépnünk, hogy megszüntessük az egyenlőtlenségeket. Így az új tudásalapú társadalom a szociális kirekesztés ellen kell, hogy fellépjen, hiszen az új társadalomnak szüksége van azokra, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. Azonban egyidejűleg azt látjuk, hogy a szakadék nő a befogadottak és a kirekesztettek között. Írországban egy olyan helyzetet látunk, hogy a halmozottan fogyatékossággal élők még erősebben szegregálódnak. Thank you. Now, Helene. Köszönöm szépen, most pedig eh, Helen Tervény következik Hollandiából. Köszönöm szépen. Helen Tervány vagyok, és eh, az IMC eh, hétvégi iskola alapítója. Ez egy olyan iskola, amely kiegészítő oktatást nyújt eh, Hollandiában a hátrányos helyzetű vidékeken élő eh, fiatalok számára. Nagyon szívesen megvilágítom, hogy eh, miről is van szó. Arra törekszünk, hogy az oktatási rendszer komolyabb perspektívákat kínáljon, motiválja a fiatalokat, és éppen ezért fontos nagyon ez a kiegészítő oktatás, hogy a hétvégi iskola mit is jelent, hogyan támogatjuk a fiatalokat, ugye a civil társadalom támogatása is rendkívül fontos, és az esetleges együttműködési formákra is szeretnék rávilágítani. Miről van itt szó? Hétvégi iskola kiegészítő oktatást nyújt három éven keresztül. A gyermekek vasárnaponként járnak ide, és olyanok oktatják őket, mint ön vagy jó magam, akár jogászok, orvosok, filozófusok, matematikusok, művészek, újságírók, tehát olyan emberek, akik kifejtik a diákok számára, hogy miben rejlik a munkájuk. 10 és 14 év közti gyermekekről van szó, de nem csak elmagyarázzák nekik, hogy miből áll a munkájuk, hanem együttműködnek velük. Tehát például együtt egy rádióműsort készítenek, vagy egy újságot dolgoznak ki, vagy az orvosok például, hát ugye nem hajtanak végre együtt műtétet nyilván, de a gyermekek az orvosokkal együtt nagyon sok izgalmas dolgot tanulhatnak műtéteket szimulálhatnak, stb. És az Európai Parlament is együttműködik velünk, és gyakran ugye a diákjaink ide is eljönnek, és megnézik, hogy hogyan zajlik itt a munka. Ez a hétvégi iskola azért is létezik, mert különböző társadalmi csoportok támogatást nyújtanak. Minden évben 2000 vendég docens jön el, különböző csoportokból, foglalkozásokból. Sohasem volt probléma számunkra vendégeket meghívni, mindig nagy érdeklődéssel jöttek el hozzánk, tehát fontosnak tartjuk, hogy a társadalomban ez a fajta lehetőség adott legyen, hogy a társadalom tényleg kész legyen arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat támogassa. Eddig ez sohasem ütközött nehézségekbe. Egy további nagyon fontos támogatás támogatás a civil társadalom részéről, természetesen az anyagi támogatás, hiszen nem a kormány finanszírozza ezt a hétvégi iskolát, hanem a vállalkozások, illetve különböző alapítványok. Kilenc ilyen iskola működik a nagyvárosokban, és ezeket mind alapítványok, illetve vállalatok finanszírozzák. 2,2 millió euró évente ez az összeg, amelyet sikerül évente összegyűjteni. A vállalatok egyre inkább jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy így a társadalom társadalmat támogassák, és támogassák a fiatalokat. Az is feltűnő, hogy a vállalatok tényleg megértették, amit minden bizonyal önök is mondanak, és fontosnak tartanak, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat tényleg fontosnak tartjuk a társadalom számára. Tehát az ilyen hátrányos helyzetű térségekből származó fiatalokat támogassuk. Hogy mit kínál ez az ifjúsági, ez a hétvégi iskola? Az eredményeket láthatjuk a korábbi, korábban idejárt hallgatókon. Ugye 13 éve működik az iskola, a korábbi hallgatók, a korábbi diákok most visszajönnek az iskolába, és ott állnak, kiállnak az osztály elé, és különböző különböző tantárgyakban tanítják a diákokat. Egy szokványos iskolában úgy tűnik, hogy a legmagasabb fajta végzettség az épp, hogy elég jó, de itt más a helyzet. Mindenkinek különböző tehetsége van, mindenkinek meg kell keresnie, hogy mely területen kiemelkedő, és pontosan ez az, amit fontosnak tartunk a diákjainknál, vagy az egykori diákjaink, diákjainknál. Ha megnézzük, hogy a kontrollcsoport sokkal motiváltabb, és kiálljon azon szakmai döntés mellett, amelyet, amelyet fontosnak tart számára. Vannak olyan diákok is, akik folytatják a tanulmányaikat, de mindenképpen motiváltak és hétvégenként ugye gyakran eljönnek hozzánk, és tanítják a fiatalokat. A jövőre nézve melyek a terveink? Nem szeretnénk tele tömni egész Európát vagy Hollandiát ilyen hétvégi iskolákkal. Jó néhány okot elmondhatnék, többek között azt, hogy ez költséges lenne, de úgy gondolom, hogy ilyesmit akár a normális iskolákban is meg lehet valósítani. A civil társadalom a rendes oktatási rendszer iskoláiban is részt vehet ilyenfajta képzésben. A fiatalokat mindenképpen motiválni kell, hogy a lehető legtöbbet kihozzák saját magukból, nem csak a bizonyítvány megszerzésre kell törekedni, hanem azt is meg kell néznünk, hogy mi van e mögött. Tehát nagyon sok mindent tehetünk még, ez a missziónk, ez a küldetésünk Hollandiában is, az integráció, és nemzetközi szinten lényegesnek tartjuk, hogy Európában is létre lehet hozni, Berlinben, Párizsban, vagy akár itt Brüsszelben is ilyen iskolát, hogy bebizonyítsuk, mire lehet képes egy ilyen fajta iskola. És így hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a különböző kezdeményezéseket még jobban kidomborítsuk. És éppen most hallottam a hírt, hogy a liberális frakcióból egy kollega benyújtott egy európai nyári iskolára vonatkozó javaslatot, és ezt, ehhez az ihletet a mi iskolánkból meríti, ezt pedig mindenképpen támogatjuk, hiszen fontos az, hogy a fiatalok nyáron is részt vehessenek az ilyenfajta programokban. A különböző mm, államokból származó gyermekeket lehet így integrálni, ezt egy kitűnő tervnek tartom. Ami a jövőre való terveinket illeti, szeretnénk bizonyítani azt, hogy a kiegészítő oktatás által a fiatalok a társadalom különböző szegmenseivel kapcsolatba léphetnek, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Dokumentumfilmeket is készítettünk, és írtunk is dokumentumokat erről, hogy felhívjuk a figyelmet az ilyen iskolákra, és ezt a rendszert beépítsük egy bizonyos módon a rendes iskolai rendszerbe a fiatalok képzését így ki lehet egészíteni, főleg, hogyha hátrányos helyzetű fiatalokról van szó. Éppen ezért én azt a felhívást intézném önökhöz, hogy támogassák az olyan projekteket, amelyek ilyenfajta célokat tűztek ki magunk elé, tehát hogy tényleg felkészítsük a fiatalokat a társadalomban később betöltendő szerepükre. Tisztán kell látni azt is, hogy az iskolát elhagyók, ezek csak a jéghegy csúcsa, nem csak azokra kell odafigyelnünk, akik már kudarcot vallottak, akik esetében valami félre sikerült, hanem a megelőzésre is hangsúlyt kell helyeznünk. És a motivációt kell előmozdítani, azt hiszem ez a kulcs szó, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, Tervin asszony, és most a European Youth Forum képviselőinek adom meg a szót. Mahidi asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Miután angolul készítettem el az előadásomat, szeretném így megtartani. Először is szeretném megköszönni hogy meghívták az Európai Ifjúsági Fórumot a rendezvényükre egy olyan témában, ami nagyon közel áll hozzánk. Az Európai Ifjúsági Fórum kb. 100 nemzeti ifjúsági tanácsot, nemzetközi ifjúsági szervezetet képvisel Európa szerte. Aktívan részt veszünk a társadalomban, annak érdekében, hogy javítsuk a elnézést, szól közben az elnök azt, hogy ő nem Írországból jött, úgyhogy lassítson, kérem, lassabban. Lassabban, vagy pedig ne olvasson, hanem szabadon beszéljen. Amikor az oktatásról, illetve a hátrányos helyzetű ifjúságról beszélünk, akkor nagyon fontos felismerni azt, hogy a társadalomnak lehetővé kell tenni, hogy mindenki kibontakoztassa a képességeit és a személyiségét, és ehhez erőteljes szakpolitikai intézkedésekre van szükség, valamint egyelő esélyeket biztosító oktatási rendszerre. Nagyon szoros kapcsolat van a szocioekonomiai státusza a szülőknek és az oktatási lehetőségek között, amit a gyermekek élvezhetnek a fiatalok hogyha ez a kapocs nem megfelelő, akkor egyre rosszabb helyzetbe kerülnek az oktatásban. A fiatalokat nem csak jogosultaknak kell tenni, hanem olyan személyeknek is, akik gyakorlatilag a kezükben tartják az oktatásukat, őnekik meg kell adni a lehetőséget arra, hogy megválasszák, milyen oktatást oktatásban részesüljenek, illetve változtassanak, hogyha úgy gondolják. Ez azt jelenti, hogy a lemozsolódás is esetleg egy tudatos választás, és ez nem zárja ki, hogy később visszatérhessenek az iskola rendszerbe, vagy esetleg egy új szakot válasszanak. Európában jelenleg leginkább az egyén gazdasági, társadalmi helyzete akadályozza a gyermeket meg abban, hogy befejezze az iskoláját az iskolai tanulmányait. Az iskolai környezetet általában úgy alakítják ki, hogy a tömeges tudás átadást tegye lehetővé, és nem a gyermek áll, vagy az egyéni igények állnak a középpontban a kisebbségi vagy egyéb kiszolgáltatott csoportok érdekeit kevésbé veszi figyelembe az oktatási rendszer, és éppen ezért az ő körükben a legjellemzőbb az a korai iskola elhagyás, a, az oktatásból való kiesés az ő körükben a legmagasabb arányú, és ennek számos nem kívánt hatása van, és ezzel tulajdonképpen egyfajta ördögi kör alakul ki. A hátrányos helyzetű fiatalok a perifériára szorulnak. A szegénység egyre nagyobb kockázatot teremt ebből a szempontból, és hogyan lehet ezt a kört megtörni? Nyilvánvalóan a problémát leginkább az iskolához közel, vagy a tanulóhoz minél közelebb kell megpróbálni megoldani. És ahhoz, hogy helyi szinten hatékonyak legyünk, a nemzeti és európai szakpolitikák is segíthetnek. A this is not enough. We need to make sure. Mindenféleképpen biztosítani kell, hogy a gazdasági és szociális korlátokat elhárítsuk, és én meg vagyok győződve arról, hogy senkit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az elsődleges prioritás az kell, hogy legyen, hogy egyensúlyt teremtsünk a kiválósági központok létrehozása között, valamint a különféle humán és pénzügyi források mobilizása között. Az oktatási reformprogramoknak is ezt kell mindenféleképpen figyelembe venniük. Az egyéni igényeket kell az oktatási politikák középpontjába helyezni, és rugalmasan kell hozzáállnunk az oktatáshoz, mind a az alap, mint pedig a középiskolai képzésben. És e tekintetben mi azt javasoljuk, hogy kompetencia minősítési rendszert kellene bevezetni ami elismeri a tanulók által szerzett kompetenciákat, és ezzel meghatározott oktatási pályára léphessenek. Ezen kívül a személyes tanácsadó és tanuló orientált programokra is szükség van, szakképzési és egyéb képzési formákban. Ez lehet, hogy nyilvánvalónak tűnik, hogy az oktatás ingyenes, ugyanakkor viszont fontos, hogy megfelelő támogatási rendszerek létezzenek, ami a fiatalok teljes autonómiáját szolgálja. Ez pedig azt jelenti, hogy minden fiatalnak lehetőséget kell adni, hogy szabadon válassza meg, milyen oktatásban részesüljön, és ennek tekintetében a szegénységgel szemben, illetve a szociális kirekesztéssel szemben fel kell lépni. Ez egy alapvető joga minden fiatalnak. A fia, az ifjúsági szervezetek képviselve, és még szeretném hangsúlyozni, hogy milyen pozitív szerepet játszanak ezek a szervezetek a fiatalok érdekének képviseletében egyre nagyobb önbizalmat igyekszünk biztosítani a fiatalok számára, és a formális oktatásban részesülők esetében arról is gondoskodunk, hogy a munkaerőpiacon megfelelő esélyekkel rendelkezzenek. A fiatal tanulókat középpontba állítva az iskolák egyre népszerűbbeké válhatnak, és nagyon fontos, hogy az oktatásban aktívan vegyenek részt a fiatalok, mégpedig oly módon, hogy az állampolgári tudatot fejleszték, illetve ők maguk is fiatalabb baráta vagy ifjúság barátabbá formálják magát az oktatási rendszert. A nem formális oktatás nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ezek nagyon szorosan kapcsolódnak a formális oktatáshoz, illetve megfelelően kapcsolódnak a saját közösséghez is. Nagyon fontos, hogy a rossz teljesítményű tanulókat, illetve a szegénységgel szembeni küzdelmet mindenféleképpen előtérbe állítsuk, és köszönöm a figyelmüket, várom kérdéseiket, hozzászólásaikat. Köszönöm szépen, és akkor most a vita következik. Fischer kolléga kért először szót. Köszönöm szépen. Most a négy előadónak szeretném mindenkit megköszönni az előadásokat, és szeretném megköszönni azt a kiváló munkát, amit végeztek. Igazából furcsa, amit a cseh jogi helyzetről hallottunk, tehát igazából megakadályozza a jelenlegi jogalkotás, hogy a fogyatékossággal élők rendesen dolgozzanak. Spanyolországban pont fordítva van. Tudom, hogy nem részleteiben így van, de a nagyvállalatok számára és a nagyobb intézmények számára van egy kötelezettség, hogy fogyatékossággal élőket is alkalmazzanak. Tehát testi vagy szellemi fogyatékosokat kell alkalmazniuk. Például kijelenthetem, hogy a pártunkban, a néppártban van egy fiatal például, akinek tankóra eh, van, és a recepción dolgozik, a madridi irodánkban, és kiválóan végzi a munkáját. És az egyik legnépszerűbb munkatársunk az egész pártban. Aztán eh, a különleges szükségletekkel élők közötti találkozás lehetősége is nagyon jó ötlet szerintem. Esetleg eh, még eh, egy ösztönzést említenék. A fogyatékossággal élők integrációja, vagy egész lakossági csoportok integrációja, mint például a bevándorlók integrációja például a sport segítségével megkönnyíthető, hiszen a sport rengeteg esélyt ad. Tehát szerettem volna ezt kifejezésre jutatni. Köszönöm, Trüpel asszony. Doris, ich würde mich auch gern noch mal an unsere... Köszönöm, Doris. Még én is feltennék egy kérdést. Nagyon gyorsan ördögi körbe kerülhetünk, hogyha a fogyatékossággal élők, a nehéz szociális helyzetben élők helyzetével foglalkozunk, akkor szeretnék most mindenkit megkérdezni, hogyan érik el a problémás fiatalokat. Minnyáján ismerjük azt a problémát, hogy sok fiatal nem akar iskolába menni. Hogyan érik el ezeket? Tehát hogyan erősítik az öntudatukat, hogyan foglalkoznak velük. Európai szinten nagyon érdekel minket, hogy jó példákkal járjunk elő. Hmm, hálás lennék, hogyha elmondanak, hogy hogyan hozzák létre a kapcsolatot a fiatalokhoz, hogyan érik el őket. Can I uh, on this ah. Most évek. Én is szeretnék hozzászólni a témához. Csatlakozom Trüppel kolléganőhöz. Nagyon fontos lett volna, hogyha több példát hallunk. A cseh példa az kiváló volt, és a hétvégi példa is nagyon jó, de én is szeretném megkezdeni, hogy hogyan éri el az embereket, eh, hogy eljönnek a hétvégi iskolába. Tehát nem azok jönnek, akik eh, különben is részt vesznek az oktatásba? És hogy érik el azokat, akiknek fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak a sok idejükkel? Nagyon fontos lenne számomra, hogy hogyan eh, lépnek kapcsolatba ezekkel az embereknek, hiszen a hétvégi iskolának többletértéke van. A másik kérdésem, Sárka asszony is mondta, hogy eljön, de hát egy más alkalommal esetleg eh, eljön, és akkor beszélhetünk is a témáról. Másodszorban pedig Murat Mahidi kollégához eh, fordulnék. A nem formális oktatás elismerése nálunk már nagyon régóta téma. Az elkövetkezendő hetek, hónapok, évek során foglalkozunk azzal a témával is, hogy egy öt évre szóló euró igazolványt kiállítsunk, és ez pedig túlságosan formális oktatásra koncentrál. Örülnénk, hogyha ez az euró igazolvány tartalmazza azt is, hogy a fiatalok valamilyen nem formális téren dolgoztak, tehát önkéntes munkát végeztek. A bizottságban is gondolkoznak ezen, már nagyon gyakran szóltunk erről a dologról, és Adam Pokorn nyilván kitér majd erre is. Igen, ez lett volna minden, amit én akartam mondani, most pedig Hannibal asszony következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a hozzászólóknak is, az elődőinknak ezt a nagyon egyetemű előadást annak kapcsán szeretnék szólni, amit ön mondott, elnök asszony és Trüppel asszony. Ez persze sajnos a források, az erőforrások kérdéséhez kötődik. A korai iskola elhagyókról szóló jelentésnek én vagyok az előadója, ezt épp most zártam le, úgyhogy le kellene még fordítani, de ez sajnos még nem készült el. Minden esetre azt szerettem volna megkérdezni, hogy milyen forrásokat kapnak az önök munkájához, hanem azt is szeretném tudni, hogy milyen enyéb támogatás áll rendelkezésre a fiatalok támogatására. Például az egyik ok, ami miatt a fiatalok elhagyják az iskolát idő előtt, ennek gyakran anyagi vonzata, anyagi oka van. A tagállamokban van tudomásuk olyan programokról, amelyek anyagi támogatást nyújtanak a fiataloknak, hogy az iskolában maradjanak? És milyen anyagi támogatásban részesülnek önök a munkájuk elvégzéséhez? Az önök azt mondja, említette, hogy szeretnénk tudni, hogy egyéb példákat tudnak-e mondani a munkájukkal kapcsolatban, de ami meglepett az az, hogy önök kitűnő munkát végeznek. Ez nagy mértékben attól is függ, hogy vannak-e finanszírozási lehetőségek, illetve kellő személyzet. És sokkal inkább ki kellene terjeszteni ezen rendszereket. A probléma pedig az, hogy eléggé foltos a, a kép és töredezett. Tehát szeretném tudni, hogy milyen anyagi támogatásban részesülnek önök, illetve az önök által támogatott fiatalok. Elnök Griffin asszonyhoz térnék még egyszer vissza. Azt említette, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok elsősorban a szakképzésben vannak jelen, a szakközépiskolákban. Ez igaz, de azért örülök annak, hogy ez így van, hiszen az ott tanuló fiatalok számára komolyabb esélyek adottak, hogy továbbfejleszték a képességeket. Persze az attól is függ, hogy ezen iskolák milyen, mennyire jók, illetve az ott dolgozók mennyire közelítenek a fiatalokhoz az ön előadásából úgy értelmeztem, hogy ez panasz, de nem feltétlenül az. Tegnap egy más összefüggésben Biszki úr és jó magam már felhívtuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az, hogy egy második esélyt is kapjanak a fiatalok a magasabb szintű képzés mellett a szakközépiskolák fontosak, hogy egy szakmát tanuljanak a fiatalok, amelyet később gyakorolhatnak, és ez gyakran fontosabb, mint hogyha az intellektuális szinten való továbbképzésben részesülnének de azt hiszem, hogy mindezen problémák összefüggnek a tanárok továbbképzésével is. Hanival azt nem értettem pontosan, amikor azt mondta, hogy ennyire költségesek ezen iskolák. Az oktatás nem lenne szabad, hogy bármibe is kerüljön. Azt hiszem, hogy az az igény, az a jog, hogy az ember iskolába járjon, ez ingyenes. Nem tudom, hogy ez egy kifejezetten brit példa, vagy hogy mire gondolt ezzel pontosan, talán ha ezt el tudná magyarázni. Kérem, magyarázza ezt Hannibal asszony, és akkor utána megadjuk a lehetőséget a többieknek, hogy szóljanak. Elnézést, talán nem fogalmaztam elég egyértelműen. Nem az iskolákra gondoltam, illetve azok ingyenességére, hanem a további fellépésekre, azt szerettem volna tudni, hogy milyen támogatás nyílik, milyen támogatási lehetőségek vannak arra, hogy a fiatalokat támogassuk annak érdekében, hogy az iskolában maradjanak, hiszen gyakran azért hagyják el az iskolát korán, mert nem tudják megengedni maguknak ezt. Tehát nem arra gondoltam, hogy ingyenes az oktatás, hanem hogy különböző projekteket hajtanak végre, és ezen projektekhez milyen anyagi támogatást kapnak. Köszönöm, Benarapatú asszony. Köszönöm, elnök asszony. A szegénység és a kirekesztés elleni európai platform nagyon széles, és nagyon sok mindent lehet ennek a keretében végrehajtani. Konkrét fellépések fontosak, ezeket meg kell határozni, de persze kell, hogy legyen mögöttük egy politikai vízió. Ami szerintem fontos, az az, hogy egy rendszert hozzunk létre, egy olyan rendszert, amely nem támaszt további nehézségeket a korai iskola elhagyók számára, akik a tizedik iskolai év előtt hagyják el az oktatást. Tehát ugye ott van a szegregáció egyfelől, komoly nehézségek, vannak például a testi vagy értelmi fogyatékossággal élők. Mindez persze ugye ellenzi azt az elvet, hogy mindenkit együtt részesítsünk oktatásban, és integráljunk őket. Én Szegény családból származom, édesapám gyári munkás volt. Lyon közelében jártam iskolába, még a 80-as években. És annak idején különböző társadalmi hátterű gyermekekkel jártam egy iskolába, különböző kulturális hátterű és különböző társadalmi csoportból érkező gyermekekkel, és ez nagyon fontos ugyanis nem tudom elképzelni, vagy nem tudtam volna elképzelni azt, hogy valami más legyek, mint gyári munkás, ahogy édesapám, de annak köszönhetően, hogy különböző társadalmi és kulturális hátterű gyermekekkel jártam egy osztályba, ez a helyzet más, megváltozott. A szociológusok is fontosnak tartják ezt szemben a szegregációval. Úgy gondolom, hogy valóban itt egy politikai döntést kell hoznunk döntést kell hoznunk arról, hogy milyen rendszert szeretnénk megteremteni, megfelelő képzést kívánunk nyújtani az iskolákban. A rendszer pedig mindenki számára lehetővé kell, hogy tegye, független attól, hogy felnőttek vagy gyermekek, hogy a rendszeren belül maradjanak. Szerintem ez a megfelelő megközelítés. azt hiszem, hogy manapság az új technológiák is rendelkezésünkre állnak már, a számítógépek például, amelynek köszönhetően a látási nehézségekkel küzdködő személyek is integrálhatók a rendszerbe. A különböző fogyatékossággal élő személyek. Tehát mindenképpen egyfajta politikai vízió szükséges, hogy mindenkit bevonjunk, nem pedig egy olyan rendszerre van szükségünk, amely, amelyben különböző irányba tereljük az embereket. Szerintem ez rendkívül fontos. Elő kell mozdítanunk az együttélést Európában, és ezért tartom ezt ilyen lényegesnek. És még egy megjegyzésem volna. Brusikova asszony kijelentése meglepett, amikor azt mondta, hogy a fogyatékossággal élő személyek sohasem fognak hozzájárulni egy ország gazdasági jólétéhez, mert szerintem igenis, hogy hozzá tudnak járulni a gazdasági fejlődéshez és a jóléthez. Éppen ezért kell, hogy a meglátásunk megváltozzon. Teljesen függetlenül attól, hogy az ember milyen családból származik, igenis hozzá tud járulni a rendszer fejlődéséhez, éppen ezért nyitott kell, hogy legyen a rendszer, és mindenkit be kell vonnunk. Köszönöm, Benarapatú asszony, most pedig a vendégeinknek adom meg a szót, és először is Brozikova asszony kap szót. Nem inkább fordítva tesszük, tehát eh, a fiatal úrral kezdjük, és akkor fordítva haladunk, tehát eh, Murad Mahidi kap először szót. Köszönöm szépen, nagyon érdekes dolgok hangzottak el, úgyhogy megpróbálom félig meddig összegezni a gondolataimat. Amit eh, Trüppel asszony kérdezett, illetve amit érintett, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a hátrányos háttérből származó gyermekeket hogyan integráljuk, hogyan tudjuk előmozdítani a képzésüket. Ez főleg számunkra, az ilyen szervezetek számára egy komoly kihívás, hiszen gyakran mi magunk is látjuk, hogy egyáltalán nem könnyű megközelíteni őket, hogy úgy mondjam. Amit megállapítunk az az, hogy a társadalmi életben való részvétel, ezt egészen fiatal korban kell elkezdeni megtanulni, és minél hamarabb kezdjük ezt el a gyermekkorban, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy megvalósíthatjuk hogy a fiatalokat az ifjúsági szervezetekben, illetve az önkéntes munkába tudjuk integrálni. Ez persze nem mindig egyszerű, és azt is megállapítjuk gyakran, hogy kommunikációs nehézségek lépnek fel a fiatalok az ifjúsági szervezeteken belül, illetve az ilyen társadalmilag hátrányos helyzetű családokban, környezetekben gyakran a szülőkkel való kommunikáció során kezdődik már a probléma, és egyes ifjúsági szervezetek ezt nagyon hatékonyan oldják meg. Ugyanakkor gyakran látjuk azt is, hogy a végén azt tapasztaljuk, hogy a pénzügyi keretfeltételek nem adottak, és több anyagi támogatás lenne szükséges. Egy másik módszer ugye átugrani ezt az űrt, és a fiatalokkal úgy dolgozunk együtt, hogy elmegyünk hozzájuk, megkeressük őket, és nem azt várjuk, hogy ők jöjjenek el hozzánk. Ez is olyasmi, ahol egyértelműen több támogatásra van szükségünk. Pak asszony említette a szakmai, a szakkép, szakközépiskolákat, hogy ez egyáltalán nem rossz, ami számunkra fontos, az az, hogy nem szabad szociálisan predestinált, nem, nem szabad, vagy valaki előre, eleve arra ítéltetett legyen, hogy egy ilyen iskolában tanuljon. Tehát meg kell adni a fiataloknak a lehetőséget, hogy önmagukra találjanak, hogy egy szakmát választanak, egy olyan szakmát, amit később gyakorolni szeretnének. De nem szabad, hogy a szegény családból származó gyermekek szakközépiskolába járnak, míg a jómódú családokból származó gyermekek gimnáziumba kerülnek. A szakközépiskoláknál ugyanazon minőségeket kell előmozdítani, persze, mint egyéb iskolákat. Nem szabad, hogy ezen iskolák egyfajta mostoha gyermekek legyenek és ami a részvételt megnehezíti, ez a társadalomban a gettó, gettósodás jelensége. Ha megnézzük, hogy a társadalmi csoportok egymással nem keverednek, akár földrajzi szempontból is, akkor sokkal nehezebb a részvétel. Nekem szerencsém volt, mert a szüleim egy ifjúsági szervezetbe vittek, nem abban a körzetben, nem abban a negyedben, ahol én laktam. Máskülönben azt hiszem, hogy sohasem kapcsolódtam volna bele az ilyen ifjúsági munkába. Tehát ez megnehezíti a helyzetet, és azt hiszem, hogy itt is további fellépésre volna szükség. Egyelőre ennyit szeretnék mondani. Jó lett volna, hogy ha arról is hallottunk volna, hogy pontosan, hogy állunk, mit tesznek konkrétan, konkrétan a saját szervezetükben, hogy találják meg a fiatalokat. Általánosságban nagyon jól tud erről mindenki beszélni, de hát sajnos ez van. Tervén asszony az hétvégi iskoláról. Köszönöm szépen, megpróbálok konkrétan fogalmazni, és hogyan lehet, tehát hogyan tudunk megtalálni fiatalokat. Mi tíz éves korban keressük meg a gyermekeket, a kutatás rámutatott arra, hogy a fiatalok, akik kimaradnak az iskolából, gyakran nem akarnak már iskolába járni, úgy érzik, hogy számukra semmit nem ad az oktatás, egyáltalán nem mutatnak semmilyen érdeklődést, és ezt figyelembe kell venni, amikor ilyen projektekről beszélünk, mint például a hétvégi iskola. és amikor mi a gyermekeknek valamit felkínálunk, felajánlunk, akkor mindenki részt akar venni a projektben. Tehát itt nem okoz számunkra nehézséget, hogy gyermekeket találjunk, sőt épp az ellenkezője nagyon hosszú váró listánk van. A fiatalok szívesen tanulnak, de olyan összefüggésben, amivel azonosulni tudnak, és amit érdekesnek találnak az ifjúsági mozgalom, ifjúsági szervezetben való részvétel valóban nagyon fontos, de a tíz év szerintem még egyáltalán nem késői kor ahhoz, hogy elérjük ezeket a gyerekeket, hogy bevonjuk őket. Minden vasárnap rájönnek arra, hogy ők is hasznosíthatják magukat, részt vethetnek magukban, és aztán 15-16 éves korukban is eh, egy újabb programra jelentkezhetnek, amit eh, érdekesnek tartanak. Nagyon fontos, hogy olyasmit kínáljunk nekik, eh, amik, ami érdekes számukra, minél korábban megkezdjük. A pubertás szerintem egy kiváló életkor arra, hogy a legkülönbözőbb dolgok iránt felkeltsük az érdeklődésüket, és ez eddig jól működött. Itt elhangzott a nem formális oktatás is. Nagyon fontos a politika, a szakpolitika számára, hogy hogyan teszünk különbséget egyrészt az alap tudás megszerzése, az írás, olvasás, számolás között, illetve az egyéb oktatás között. Itt oda kell külön figyelni, figyelni a bevándorló családok gyermekeire, illetve egyéb speciális igényű gyermekekre, akik számára egy sor egyéb dolgot is kíván, kínálni kell az oktatásnak. És amikor a költségekről beszélünk, akkor az informális vagy nem formális oktatás nagyon sokan támogatják, sokan hozzá akarnak ehhez járulni. Ez egy egyre erőteljesebb tendencia például a vállalatok körében is, hogy számos dolgot felkínálnak a fiatalok számára. Ez egy politikai döntés is, amit mindenféleképpen támogatni kell Hollandiában, a következő tapasztaljuk. A hivatalos oktatásban sok a hiányosság, és az iskolának kell arról gondoskodnia, hogy ezeket áthidalja. A nem formális oktatást is elő kell segíteni általában a társadalomnak, és meg vagyok győződve a tapasztalatok alapján arról is, hogy a probléma nem az, hogy a fiatalok ezt nem akarják, hanem az, hogy milyen érdekes dolgokat kínálunk nekik. Ők mindenféleképpen tanulni akarnak, hogyan történik a finanszírozás. Ez is egy kulcs szó, hiszen a hozzájárulásnak a társadalomból kell érkeznie. Az oktatásra fordított összegek mindenféleképpen nagyon fontosak a fiatalok fejlődés szempontjából. A mi finanszírozásunkat alapítványok és vállalatok biztosítják, a vállalatok igen nagy készséget mutatnak az ilyen kiegészítő oktatás iránt. Köszönöm szépen, Griffin asszony. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a megjegyzéseket is, ugyanis ezek a lényegre világítanak rá. Itt a gyakorlatra kérdeztek rá. Én három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban említeni. Az angol oktatási rendszerre vonatkozó kérdés a az oktatásból kimaradó tanulókra vonatkozott. Itt azokra a jó tanulókra is gondolni kell, akik a felsőoktatásba nagy eséllyel mehetnek. A tapasztalatom az, hogy együtt kell dolgoznunk, nagyon szorosan együtt kell működnünk az ilyen jó képességű tanulókkal, annak érdekében, hogy ösztöndíjhoz jussanak. Hogyha a héten túl még tovább vállalják, hogy az iskolában maradnak, akkor esélyük van az ösztöndíjra. Ez 15 éve működik nálunk ez a rendszer, és a tanulók meg vannak győződve arról, illetve abban hisznek, hogy bejutnak a felső oktatásba, és egyre kevésbé válik fontos a számukra maga az ösztöndíj. Más valaki említette a tanítóképzést, a tanárképzést. A legtöbb tanár általában akadémikus tárgyakat vesz fel. És kevésbé azt tanulják meg, hogy a speciális igényű gyermekekkel hogyan kell foglalkozni találkozni, vagy bevándorló szülők gyermekeivel, akiknek a nyelvet is meg kell tanulniuk, vagy a szociális nehézségekkel küzdő gyermekekkel hogyan kell foglalkozni. Tehát ezek is nagyon fontos készségek lennének. Éppen ezért speciális programokat indítottunk az ilyen speciális igényű gyermekek oktatása terén, illetve az angol, mint idegen nyelv tanítása terén. És mint ahogy már említettem, mindenkinek jogában áll a magas színvonalú oktatásban részesülni. Ha visszaemlékszünk az iskolai időnkre, akkor tudjuk, hogy voltak tanárok az életünkben, akik különösen nagy hatással voltunk rá. És a kutatásnak azt kell megvizsgálnia, illetve azt mutatta a kutatás, hogy általában azért maradnak ki az iskolából a gyermekek, mert azt mondják, hogy a tanárokat nem szerették, vagy nem adtak nekik semmi pluszt. Nagyon fontos tehát, hogy együttműködjünk folyamatosan a tanárokkal, és a tanítás érzelmi vetületeit is szem előtt kell tartani, különösen hátrányos helyzetű területeken. Ami a nem formális oktatást illeti, itt említettem egy programot, különösen a 16 éven felüliek számára. Egy nagyon hatékony programunk is működik a 16 év alattiak esetében, a kollégának igaza van, sokkal több gyakorlati foglalkozásba kell őket bevonni, például a faragás, média, háztartási ismeretek. E, például van egy együttműködésünk a helyi futballcsapattal. A spanyol kolléga említette, hogy a sport mennyire fontos, hogy a fiatalokat bevonjuk. Tehát minden olyan kapcsolódást eh, fel, meg kell tartani és eh, használni kell, amivel be tudjuk vonni a eh, fiatalokat. Sajnos azonban a finanszírozás nagyon szűkös, és állandóan egyensúlyozni kell aközött, hogy mire fordítunk pénzt, illetve hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, és választanunk kell a különböző lehetőségek között. Ugyanis a fő sodor oktatáshoz képest a források rendkívül szűkösek, de kis pénzzel is óriási eredményeket lehet elérni. A leginkább rászorultak gyermekek esetében például arról is gondoskodni kell, illetve lehet, hogy az első cél az, hogy az antiszociális magatartásukat visszaszorítsuk, és elkerülhessük, hogy börtönben végezzék. Erre is oda kell figyelni. Köszönöm szépen, és végezetül Brozikova asszony. Köszönöm szépen. Röviden reagálnék arra, amit a francia képviselő asszony mondott. Azt mondtam, hogy a szellemi fogyatékosok, tehát akiknek középfokú vagy jelentős szellemi fogyatékuk van, ne járulnának hozzá az ország gazdasági emelkedéséhez. Igen, ezt említettem, azonban hozzájárulhatnak az ország erkölcsi továbbfejlődéséhez. És a spanyol képviselő reagálására azt válaszolom, hogy nálunk is van ilyen kötelezettség, hogy a munkáltatóknak kell szellemi fogyatékosokat alkalmazniuk vállalatuknál. De természetesen a képességeik figyelembevételével. Tehát például a dankórosok esetében van ez így. Tehát megvan arra lehetőség, hogy szellemi fogyatékosokat alkalmazzanak a cégek. Tehát főleg amennyiben ez a szellemi fogyatékosság enyhébb. Természetesen megvan annak a lehetősége is, hogy olyan műhelyekben foglalkoztassák őket, ahol olyan termékeket állítanak elő, amelyet képesek tehát megvan ez a lehetőség nálunk, és ez sokkal egyszerűbb is. Nálunk van egy olyan tendencia, hogy a tanulókat 15, illetve 17 éves korukig az iskolában hagyják. Még akkor is, hogyha meg kell ismételniük az osztályt, hogyha nem működik jól A bevándorlók tekintetében az iskolát a bevándorlók elég gyakran korán elhagyják, akkor ott van a roma probléma, akik nagyon szeretik a szabadságukat, és nem is akarnak iskolába járni. De hogyha valaki nem megy iskolába, akkor a szülők elveszítik a családtámogatási igényüket is, tehát nem kapnak segélyt. Éppen ezért a, a gyermekeiket akkor inkább ott hagyják az iskolába 15-17 éves korukig. Köszönöm, de nem értem. Beszélt egy fiatal emberről, és ez a fiatalember olyan jól tanult, ahogy csak lehetett, és mégsem kapott lehetőséget, hogy dolgozzon. Hát az előbb meg azt mondta, hogy van egy törvény, tehát akkor miért nem alkalmazzák? Mert a cseh törvény úgy szól, hogyha valaki jogképes, tehát cselekvő képes, hogy, és jogképes, hogy aláírjon egy szerződést. Ellentmondás van a dologban, én is láttam, igen. És a vállalatok hozzájárulására is szükség van, hogy valaki mondjuk szakképzést kapjon egy munkahelyen, például egy dankóros, hogy utána a vállalatnál dolgozzon. De a törvényt meg kellene változtatni. Hiszen az olasz szálloda iskolával már vannak tapasztalataink, itt dolgozhatnak a tanulók, anélkül, hogy igazolniuk kellene, hogy cselekvőképesek és jogképesek. És mehetnek a középfokú iskolába is, még akkor is, hogyha nem tettek felvételi vizsgát. Van egy különbség a jogalkotásban, és ezt meg kell változtatnunk. Trüppel asszony még két példát említene, utána pedig Pokorni úr szólalhat fel. Igen, most szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy két véleményem szerint meggyőző példát említsek, hogy hogyan lehet az ifjúsági munkát, a képzési, oktatási munkát és a fogyatékossággal élők integrációját összekötni. Brémában, a saját hazámban van egy zenekar, és a világ tíz legjobb zenekarához tart számítják, és most elköltözött egy olyan negyedbe, ahol viszonylagos hátrányban élnek az emberek, és ott megpróbálja az embereket ebben a negyedben eh, a zenére és a hangszerekre hangolni. Tehát, eh, és eh, ezek a fiatalok a programjaikkal nagyon jó tapasztalatokra tesznek szert, hiszen erősíti a fiatalok öntudatát, hiszen esztétikai képzést kapnak, meg kapnak egy olyan lehetőséget, amivel korábban nem rendelkeztek. Ez tényleg jó példája annak, hogy hogyan sikerülhet egy ilyen módszerrel az, hogy mondjuk az iskola, az iskola gazdaság is a, úgy dönt, hogy ö, oda megy arra a helyszínre, ahol a szociális hátrányban élők vannak. Tehát ö, igazából, hogyha egy ilyen zenekar a legelitebb negyedben van, akkor soha nem éri el a fiatalokat és a másik egy Blaumeier nevű pszichológiai projekt. Már 25 éve dolgoznak dankórosokkal, skizofrénekkel, depressziósokkal, testi fogyatékosokkal, és egy művészeti kurzus csinálnak, színdarabokat, filmeket hoznak létre, és az egész városban nagy visszhangot keltett ez. Hogy hogyan tudnak fogyatékossággal élők és fogyatékosságok nélkül élők együtt működni. És el is tudják adni a képeiket a galériában. Így az emberek olyan esélyeket kapnak, amikkel nem rendelkeztek korábban. Köszönöm, szerettem volna elmondani, hogy amit el szeretnénk élni a fiataloknál, az négy dolog. Tanuljunk, hogy tudjunk, hogy Tanuljunk, hogy tegyünk, tanuljunk, hogy legyünk, és tanuljunk, hogy együtt éljünk. Ez a négy legfontosabb dolog, amit el kell érnünk, nem könnyű, de megéri. Most pedig a minden tudó Ádám kapszót. Öné a szó. Thank you very much, Chair. Living up to that introduction, I think, will be impossible. Köszönöm. Hát, hogy megfeleljek ennek a felvezető mondatnak, azt hiszem, hogy ez nehéz lesz. A bizottság részéről annyit mondanék, hogy vannak azért a fellépés terén korlátaink, korlátokba ütközünk, hiszen ez egy olyan terület, amely a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor nagyon sok minden van, amit európai szinten a különböző támogató programok által megtehetünk, például az egész életen át tartó tanulás támogatásával, és azáltal is, hogy összehozzuk a tagállamokat, hogy tanulhassanak egymás tapasztalatából, és így kitérjünk ezen kérdésekre. És szeretnék mindenkinek ma köszönetet mondani, mert nagyon hasznos betekintést nyújtott abba, ami egy nagyon fontos terület, és ami Európai Uniós szinten egy nagyobb politikai jelentőséggel is bír. Ha megnézzük az EU 2020-as stratégiát, és ezt összevetjük a Lisszaboni stratégiával, láthatjuk, hogy az egyik fő változás az az ágazati megközelítés amely az oktatás, a társadalmi egyenlőség terén megjelenik. Ide tartozik az, hogy olyan rendszereket kell létrehoznunk, amelyek a korai iskola elhagyást csökkentik. Ennek oka persze gazdasági és társadalmi jellegű, hiszen a társadalmak egyre sokszínűbbek, demográfiai nyomás nehezedik ránk, a társadalmak előregednek, egyre fokozottabb a globális verseny, úgyhogy nem tehetjük, nem engedhetjük meg magunknak, hogy elvesztenek a tehetségek, illetve hogy kizárjunk bárkit is a társadalmi háttere miatt. Ez az a kontextus, amelyben ugye folyik az európai együttműködés azon témákban, amelyekről ma hallhattunk. Szeretnék egy valamire kitérni, amit Griffin asszony hozott fel, amikor említette az ír jogszabályozást, és a rendelkezésre álló forrásokat. Nos, igen, nem tudunk nehéz időkben, nehéz gazdasági időkben korlátlan forrásokkal támogatni költséges projekteket, de annak a költsége, ha nem támogatunk egyáltalán programokat, az még magasabb lesz, hiszen lehetőségek vesznek el, így későbbi bevételek vesznek el, az igazságügyre, az egészségügyre nézve is komolyabb lesznek a költségek, mint ha korábban fellépnénk. Tehát azt hiszem, hogy az oktatás költséges, de a tudatlanság még költségesebb. Az egyik fő üzenet pedig, amelyet megtalálhatunk, az egyik következtetés, amit levonhatunk, az az, hogy milyen probléma merül fel az oktatás terén az, hogy valakit a háttere visszahúz, ez nem egy olyan probléma, amelynek kifejezetten vagy kizárólag oktatási háttere van. Nem tudjuk pusztán úgy orvosolni a helyzetet, hogy az oktatási módszereket megváltoztatjuk, hanem meg kell néznünk a Trüppel asszonyát említett példákat is, hogy meg kell találnunk annak a módját, hogy hogy vonjuk be az embereket, de nem a formális iskolai rendszeren keresztül és talán négy területet szeretnék hangsúlyozni, amelyeken aktívan fellépünk. Először is, ezt többször megemlítették már, a korai iskola számát csökkenteni kell. A tanács a múlt héten egy ajánlást fogadott el ebben a témában, és ez rámutat arra, hogy mennyire fontos az átfogó stratégiák kidolgozása, ahol nem csak az oktatásra kell kitérnünk, hanem a társadalmi egészségre, a különböző kommunikációs politikákra, a tanulás nem formális formáira. És rá kell mutatni arra is, hogy mérnünk kell elemeznünk kell az adatokat, amelyeket a tagállamokból kapunk, hiszen nem tudjuk, hogy az iskolai, a korai iskola elhagyásnak melyek a pontos oka, illetve regionális szinten ez hogyan jelenik meg. A fellépés leghatékonyabb formái nyilván a megelőzés, a megelőzés pedig szorosan összefügg azon rendszerekkel, amelyek nem kényszerítik az embereket arra, hogy olyan úton haladjanak, amely nem felel meg nekik. Meg kell nyitnunk a rendszereket, nem csak a formális oktatása fontos, hanem az hivatalos oktatáson kívüli formák is, ugye a hétvégi iskolák, a kulturális sportrendezvények, fontosak, bevonhatjuk ide az embereket, és ez is a tanulás egy formája lehet. Az iskolák és a vállalatok közti együttműködés például Írországban is nagyon jó tapasztalatot mutathat fel, így tényleges kontextusba helyezzük azt, hogy miért annyira értékes a tanulás. Itt nem csak arról van szó, hogy a tanárok megkövetelik azt, hogy a diákok tanuljanak. Tehát nagy érdeklődéssel várjuk Hannibal asszony jelentését, és ezt követően létrehozunk egy olyan csoportot is, amelyben a tagállamok együttműködhetnek majd, és az ajánlás végrehajtását elérhetik. Egy másik téma pedig, ami furcsa módon nem jelent meg, ez a korai a gyermekgondozás, de az is fontos, hogy minél hamarabb lépünk fel, annál jobbak az esélyeink, hogy megtörjük ezt, a, ezt az ördögi kört, a hátrányos, amely a hátrányos helyzeteket sújtja. A jelentés Hannibal asszony tollából, amelyet ugye közelmúltban fogadtak el, rámutat ennek a jelentőségére, és rámutat arra is, hogy mennyire fontos, hogy a rendszer hozzáférhető legyen, Elnök asszony is kérdezte azt, hogy hogyan vonják be az embereket. Ez kulcsfontosságú. Meg kell említenünk azt, hogy a szolgáltatások olyanok legyenek, hogy ne mm, tántorítsák el azokat, akik leginkább rászorultak, vonzóak kell, hogy legyenek azok számára, akik a formális rendszerbe talán nem kapcsolódnak be olyan szívesen. És az is fontos, hogy a kis a fiatalabbak számára nyújtott támogatás nagy színvonalú legyen. Az előnyök, ha ezt elérjük, akkor óriásiak, és megtérül a befektetés. A harmadik terület, amelyet szeretnék hangsúlyozni, ez a migránsok, illetve a kisebbségekhez tartozók bevonása, főleg a romák bevonása. Erre is hangsúlyt helyezünk, és egy politikai hálózatot hozunk majd létre, felhasználjuk az élethosszígtartó tanulás programját, és megpróbáljuk elérni azt, hogy rugalmasabbak legyenek a rendszerek. Ez a kihívás többször ugye elhangzott. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a rendszer hogyan tud jobban megfelelni a tanulók sokrétűségének? Ugye a különböző társadalmi háttérből érkező gyermekeket hogyan tudja bevonni a rendszer. Hiszen a kép sokkal összetettebb, mint a múltban volt, és ezt is fontos a stratégia szempontjából figyelembe venni. Ez valóban a romák számára egy óriási kihívás, a legnépesebb kisebbség az EU-ban 10 millió fő, és a tanács a bizottság javaslatára múlt héten fogadta el a Roma stratégiát, ami az oktatás terén egy nagyon fontos fejezet. Az első prioritás az, hogy elérjük, hogy az alapszintű oktatást lezárják, hiszen már ott nagyon magas az korai iskoláhagyók száma, és a lakosság egyéb részei szempontjából fontos a középszintű és a felsőfokoktatás elérése is. A következő években pedig számítunk egy olyan kezdeményezésre, amely roma közvetítőket képez, és így az oktatási rendszer, valamint a roma közösség közötti kapcsolat javulhat, és a roma származású gyermekeket is bevonhatjuk az oktatási rendszerbe. Aztán az élethosszígtartó tanulás, ugye meg kell néznünk a közösségi kezdeményezések összefüggését, és remélhetőleg a közösségi költségvetés is majd ezt támogatja. Jövőre, ahogyan elhangzott a szegénységi platform kapcsán, a bizottság két dolgot tervez. Először is egy közleményt, a hátrányos helyzetűek az oktatás és a bevonás összefüggéséről. Kitérünk a speciális igényű tanulók helyzetére, megnézzük, hogy a rendszereket hogyan lehet befogadóbbá tenni. A második dolog pedig, amit ön is említett, elnök asszony, az az, hogy megnézzük a hatásköröket, vagyis a kompetenciákat, hiszen ott van ugye az informális oktatás, és meg kell néznünk, hogy a Europass és egyéb megoldások hogyan alakíthatók ki rugalmasabbá. Hogyan tudjuk elismerni azt, hogy az oktatás a, a formális rendszeren kívül is releváns legyen. És végezetül a finanszírozás hamarosan kezdődnek a következő pénzügyi tervvel kapcsolatos tárgyalások, úgyhogy meg kell néznünk a parlament, parlament és a tanácsra, hogy hogyan tudjuk hatékonyabban finanszírozni a programokat, hogy jobb megoldást nyújtsanak a problémákra, hiszen különböző tényezőket kell szem előtt tartanunk, és fenntartható módon kell a problémákat kezelni, hiszen a hátrányos helyzet messze túlmutat az oktatási rendszeren, egyéb területeket is érint ez. És önök dolgozták ki ugye a Comenius programot, amely kitűnő megoldásokat ért el. A múlt héten volt egy konferencia, ahol a Comenius projekt különböző résztvevői vettek részt, és valóban alapvető kérdések merültek fel. A helyi önkormányzatok, a regionális hatóságok, a különböző ágazatok képviselői, ugye a közösségi dolgozók, a sport, a tűzoltók, rendőrség képviselői, hiszen az antiszociális viselkedés, gyújtogatás, integráció, ezek gyakran összefüggő kérdések és azt hiszem, hogy komoly lehetőségeink vannak, hogy regionális szinten jobban fellépjünk. A második dolog pedig, minél hamarabb kezdjük el a munkát, annál jobb, annál komolyabb eredményeket érhetünk el, hogyha a, megoldá, hogyha a megelőzés nem volt sikeres, de említeném, megemlíteném még egyszer, hogy a, megold, hogy a megelőzés a fő út európai szinten is, és ugye olyan programok, mint a Comenius, illetve a e, strukturális e, alapokból finanszírozható programok is nagyon relevánsak lehetnek. Köszönöm. Jó, Adam. Köszönöm, Adam. Nagyon érdekes volt és gondolatébresztő. A bizottság, nem a bizottság az, amely csak önállóan kell, hogy cselekedjen, a tanács készségére is hagyatkoznunk kell. Van, amikor hajlandók aláírni, van, amikor nem. Remélem, hogy a bizottság némi nyomást fog gyakorolni, és akkor most vissza az anyanyelvemre. Az előadóknak nagyon szépen megköszönöm a részvételüket. Sajnálom, hogy nagyon sok kollégánk nem tudott jelen lenni, de hát rengeteg egyéb elfoglaltságuk de nagyon érdekes volt a vita ennek ellenére, és biztosíthatok mindenkit afelől, hogy a, az itt elhangzottakat mindenki nyugtázza, és ennek megfelelően végezzük a továbbiakban a dolgunkat, és reméljük, hogy olyan eredményeket tudunk megcélozni, amelyekbe a bizottság be tudja vonni a tagállamok vezetőit is, eh, hogy megvalósíthassuk az itt elhangzott elképzeléseket, és köszönöm még egyszer. Akkor a meghallgatást ezzel lezárom, és a 12-es már lebonyolítottuk, a 13-as egyéb kérdések kapcsán kíván-e bárki szólni. Akkor nem, akkor a 14-es, a következő ülés időpontja június 15, 3-tól eh, fél hétig, és június 16, 9-től fél egyig. Köszönöm a tolmácsokat, és eh, az ülésbe berekeztem.